Dear colleagues, please. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Szeretném üdvözölni Margaret Vestager biztos asszonyt a mostani strukturált párbeszéd keretében. Ez az első ilyen alkalom 2017-ben. a februári szavazásunkat követően, amikor is az éves versenyképességi jelentésről szavaztunk, és hát a mai egy eléggé szomorú nap, ugyanis egy éve történt a szörnyű brüsszeli, történtek a szörnyű brüsszeli támadások, a plenáris terem előtt erről megemlékeztünk ma. Ma az Európai Bizottság elfogadott egy irányelv tervezetet, ami felhatalmazást adna a nemzeti versenyhivataloknak hatékonyabb piaci működést elősegítendő, és ezt mi nagyra értékeljük. Ez egy nagyon fontos dosszié, erről már egy szeminárium keretében mi is eszmét cseréltünk. Ez a dosszié rendkívül fontos az egységes belső piac működése szempontjából, tehát üdvözöljük a tervezetet, és köszönjük a biztos asszony munkáját is. Ez egy komoly előre, erőfeszítés. És a verseny területén ez az együttdöntési eljárás keretében minket is közvetlenül érint. És megadom a szót a biztos asszonynak, és utána a képviselők kapnak szót. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy megemlékezett az egy évvel ezelőtti szörnyű terrorista támadásokról, ami megrázta Brüsszelt. Nagyon fontos, hogy egy pillanatra megálljunk a zsúfolt életünkben, és megemlékezzünk az áldozatokról, a családtagjaikról, a szereteikről és azokról, akiknek segítséget nyújthattunk, illetve segítettünk talpra állni. Európaiként, tagállamoként, az európai intézményekként továbbra is együtt fogunk működni, és fellépünk a terrorizmussal szemben, és a béke, illetve a szabadságért küzdünk. Néhány nap múlva ünnepeljük a római szerződés 60. évfordulóját, ami megteremtette egy nagyszabású együttműködés alapjait, illetve az egységes piac alapjait. Gondolom, hogy önök is osztják ezen érzelmemet. A versenyt mindenféleképpen meg kell védenünk, hogy az európai polgárok javára, annak érdekében, hogy a fogyasztók megfelelő minőségű termékeket megfizethető áron élvezhessenek. De ez nem csak a bizottság e, feladata kizárólag, sőt, ellenkezőleg 2014 <clears throat> 4 és 14 között a döntések 80%-át a nemzeti hatóságok hozták meg, tehát ez is aláhúzza, hogy mennyire fontos, hogy erőteljesen lépjenek fel a nemzeti verseny hivatalok a fogyasztók javára, illetve a munkahelyek teremtése, illetve védelme érdekében. Nagyon fontos ezért, hogy megfelelő hatáskörrel rendelkezzenek, és szeretnék köszönetet mondani elnök úrnak a kedves bevezető szavaiért, ugyanis mi nagyon fontosnak tartjuk a kettős alapot, a parlamenttel való együttműködést, a választott képviselőkkel való együttműködést, hogy megvitassuk, illetve biztosítani tudjuk, hogy a nemzeti versenyhatóságok rendelkezzenek a megfelelő szükséges eszközökkel a versenyszabályok erőteljes érvényesítése véget. Nagyon fontos, hogy egy vállalat ne bújhasson ki a szabályok betartása alól egyik tagállamban, illetve a másik tagállamban pedig büntetik ugyanazt a gyakorlatot. Múlt hónapban önök megszavazták a jelentést, és a bizottság javaslatot tett jogszabály alkotásra annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok megfelelő hatáskörrel rendelkezzenek. Mint ahogy említette a tervezet, előttünk van, nagyon gyorsan dolgoztunk, illetve hát azért ez egy bizonyos időre visszatekint, hiszen nyilvános konzultációt is folytattunk, és ez nem csak azt mutatta, hogy a nemzeti versenyhivatalok megfelelő eszközökkel rendelkezenek, de tárgyaltunk a vállalati ágazattal, illetve más érintettekkel is. Itt önökkel közösen arra törekszünk, hogy a nemzeti engedéke, úgynevezett engedékenységi programok hatékonyan működjenek, a vállalatok is tisztában legyenek abban, hogy azzal, hogy milyen bánásmódban részesülnek, hogyha kartelezés gyanúja merül fel. Megfelelő munkatársakkal és pénzforrásokkal is rendelkezniük kell a nemzeti hatóságoknak a feladataik ellátására, valamint megfelelő jogi garanciára is szükség van a független döntéshozatal érdekében, amit nem befolyásolhatnak sem a vállalatok, sem a kormány, és a döntések a bizonyítékokra, tényekre épüljenek. A különböző akadályokat is el kell hárítani, amelyek jelenleg akadályozzák a bírságolási gyakorlatot, és hogy a vállalatok meggondolják kétszer is, hogy szabályt sértenek-e vagy sem a szélesebb hatáskör nagyobb felelősséggel is jár. Minden versenyhatóságnak megfelelően kell élnie a hatáskörével, tiszteletben tartva a vállalatoknak a jogvédelemre való jogát, a jogvédelemhez való jogát. Biztosítani akarjuk, hogy a fogyasztók élvezzék a verseny összes előnyét, hogy az egységes piac jól működjön, és ez alatt nem csak a jobb vagy kedvezőbb árakat, vagy nagyobb választékot értem, hanem a növekedést és a munkahely teremtést is. A jelentés kapcsán végig gondoltuk, hogy a mezőgazdasági gazdálkodók számára hogyan teremthetünk jobb feltételeket. A szabályok nem csak a fogyasztói árak alacsony szinten tartását jelentik, hanem azt is, illetve azon piacok biztosítását is, amelyektől a gazdálkodók függnek. A bizottság nemrégiben döntött egy takarmány nyozással kapcsolatos kartelügyben, és ez ügyen 175 milliós bírságot szabtunk ki három fúzió történt, történik például a vetőmagágazatban is, ennek következtében a hat fő gyártó száma háromra fog csökkenni. Nagyon fontos, hogy a fogyasztók ne szenvedjenek vesztességet, és sok esetben a fogyasztók maguk a gazdálkodók is. A Mielőtt azonban ezen a területen tovább lépünk, nagyon fontos biztosítani azt, hogy ez ne jelentsen, ne jelentsen áremelkedést, illetve a vállalatok biztonságosabb termékeket dobjanak piacra, a biztonságos a környezetvédelem értelmében, illetve a gazdálkodók számára is. De természetesen az nem csak a bizottságon múlik. A gazdálkodók is sok mindent megtehetnek a gazdálkodás jövedelmezősége érdekében, például ha együttműködnek termelői szervezetekben, közösen folytathatják a feldolgozást, a kereskedést, az értékesítést, és akkor ezáltal hozzáadott értéket termelhetnek, ami a jövedelmezőségükön is javít. És ha ezt megfelelően széles körben teszik, akkor ezáltal az ágazat is ellenálló képesebb, fenntarthatóbb lehet, és az élelmiszer árak is alacsonyabbak lehetnek a fogyasztók számára. Ezért évekkel ezelőtt bizonyos útmutatókat dolgoztunk ki a gazdálkodók számára az, ola, a, az olívaolaj, a szántóföldi növények és a szarvasmarha területén a hatékonyság növelése érdekében. Hogan biztos úrral szorosan együttműködök annak feltárásában, hogy hogyan egyszerűsíthetnénk és tennénk jobbá a versenyszabályokat a gazdálkodók számára. És most néhány szót az állami támogatásokról. Néhány évvel ezelőtt a bizottság enyhített a jóváhagyási követelményeken, és ez, ez úgy történt, hogy bővítettük az általános csoportmentességi rendelet hatáját. Úgy tűnik, hogy ez bevált. 2013-ban az összes új adott évben kifizetett állami támogatás egyharmadához volt szükséges előzetes bizottsági jóváhagyásra. Ma ez az arány mindössze 4 százalék tehát az előzetes jóváhagyás csak a támogatások 4 százalékában szükséges. És most azt javasoljuk, hogy ez a repülőterek, illetve kikötők esetében is alkalmazható legyen, ami lehetővé teszik, hogy a tagállamok gyorsabban saját maguk dolgozzák fel a különböző ügyeket, és mégpedig úgy, hogy ezzel a verseny nem sérül. A közpénzek nem feltétlenül jelentenek állami támogatást. Tavaly nyárról megjelentettünk egy ezzel vonatkozó kapcsolatos hirdetményt, amiben tisztázzuk, hogy mi minősül állami támogatásnak, illetve mi nem, amivel a bizottság értelemszerűen nem foglalkozik és egy sor döntést is hoztunk egy csomag keretében, e szerint a helyi infrastruktúra beruházások nem minősülnek állami támogatásnak, hiszen ezek az európai versenyt nem érintik. Így például egy kisebb holland kikötő felújítására kerülhetett sor, amit csak a helyi drághalászok használnak, illetve egy másik német Föhr szigetén létesült kis kikötőről volt szó hiszen ez is csak egy kisebb közösséget szolgál, de nyilvánvalóan a versenyt érintő beruházások esetében más a helyzet ellenkező esetben a tagállamok hatásköre. Tehát amikor a versenyt nem fenyegeti veszély, akkor a tagállamok olyan projekteket finanszírozhatnak, amelyeket arra érdemesnek tartanak, és ezt leghatékonyabban tehetik meg. Így tehát mi gyakorlatilag csak azokra az ügyekre összpontosíthatunk, amelyek valóban érintik a versenyt, illetve amelyeknek esetlegesen adókedvezmény kihatásai is vannak. A kormányok elszámoltathatóságához természetesen információra van szükség, ezért az átláthatósági szabályaink szerint a fél millió eurót meghaladó állami támogatásokat online eh, nyilvánosságra kell hozni, megnevezve azt is, hogy ki a kedvezményezett és milyen célra fordították ezt. Eh, eddig 1700 eh, ilyen esetet, támogatást hoztak nyilvánosságra. És éppen ezért a 150 millió, éves 150 millió eurót meghaladó támogatást értékelni kell, és megállapítani, hogy valóban szolgálta a kitűzött célokat. Jelenleg 33 ilyen támogatás értékelése folyik, ezek együttes értéke 38 milliárd euró évente. Tehát még egyszer mi szeretnénk lehetővé tenni, hogy a nemzeti hatóságok megfelelő részt vállaljanak a verseny szabályok érvényesítésében, ezért szorosan együttműködünk a tagállamokkal, partnerség keretében, annak érdekében, hogy az általuk nyújtott állami támogatás ne sértse a versenyt. Ez tulajdonképpen a ma elfogadott tervezetünknek is az alapja, hiszen a célunk az, hogy hatékony hatáskörrel rendelkezzenek a nemzeti szervezetek. Az önök szakbizottságától komoly támogatást élveztünk, éppen ezért örülök, hogy a parlament is komoly szerepet vállal abban, hogy mindez megvalósuljon, és ezt várom, épp úgy, mint ahogy az önök kérdéseit, illetve a mai vitát. Köszönöm szépen gyorsan és hatékonyan dolgozunk, és már tegnap megbeszélt ezeket a jelentéstevő tárgyaló csapatával. Persze nagy becsüljük azt az együttműködést is, amely alapján jó munkát végezhetünk. A e témadossziéban is, meg általában az összes olyan kérdéssel kapcsolatban, amelyel foglalkoznunk kell. Első hozzászólunk, Markus Ferber. Nem csak a szakbizottsági, hanem a versenymunkacsoport elnöke is. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Először is gratulálok a javaslathoz, amelyet bevezetett. A munkacsoportban is foglalkoztunk vele, és a szakbizottságban is nagyon intenzíven figyelemmel kísérjük a nemzeti versenyhatóságokkal együttműködés kérdését, hiszen a munkánkban is megállapítottuk, hogy különféle minőség látható az egyes mun- tagállami munkákban. Először néhány pontot szeretnék említeni, először Madeira, az Európai Bizottság, illetve a fő, versenyügyi főigazgatóság a portugál autonóm régiónak megengedte, hogy egy saját csak egy, egy rendkívül alacsony tételekkel működő társasági adórendszert e, indítson el, megvizsgáltuk. Madeira ugyanúgy működik, mint Bahama 2020, szigetek 2020-ban egy vizsgálati rendszer indult el, ön újra pozícionálna ezeket a, ennek az eredményeit, és ezzel Madeira helyzetét? Aztán a versenyjog nemzetközi helyzetében a bizottság Kanadával egy hasonló megállapodást kötött, mint Svájccal annak idején. Ám ez továbbra sem került ratifikálásra. Tudna arról információt adni, hogy mi az oka ennek az alakadásnak Kanada, miért nem haladtunk előre Kanadával kapcsolatban ez ügyben, és mikor a várható, hogy ratifikálják? harmadik témakör, amiről szeretnék beszélni, a versenyügyi főigazgatóság, a bizottság tavaly néhány szerintem problematikus döntést irányzott a komplex versenyjoga kapcsolatban. Milyen esetekben lehet ezen biztosítási összegekből a bankok feltőkésítését, mint preventív rendelkezést megengedni, a versenyjog sajátságos értelmezésében, hiszen vannak olyan eszközök, amelyek a preventív területen a mostani szabályok szerint nem alkalmazhatóak, holott hasznosak volnának. Ezért februárjában az Európai Parlament a Bankunió éves jelentése ügyén felhívást tett közzé, idézem, azok az állami támogatásról szóló rendeleteknek az áttekintésére van a szükség, amelyek révén biztosítható, hogy az európai rendszerek, a letéti garancia rendszerben végrehajthatóvá tenni ezen preventív lépéseket. Mikor várható ez? Köszönöm. Uh, az első kérdésére válaszol Madeira ügyében Az, hogy egy ilyen szabadövezet jön létre, az a régió növekedését szolgálná. Ugyanakkor persze teljesíteni kell az állami támogatásra vonatkozó szabályokat mindenképpen, és az az információ, ami várható, ennek alapján, én ennek érdekében most kapcsolatban vagyunk a portugál hatóságokkal, hogy átlássuk pontosan mi is milyen lépések és tervezettek. Mindezek mellett lehet, hogy vannak olyan kérdések, mint a nem állami támogatáshoz kapcsolódó adóelkerülés, amely viszont az adóhatóságok asztalára tartozik, a kettő egyszerre kezelhető adott esetben, de meg kell még lássuk majd, hogy alakul, a kérdés most van folyamatban. A kanadai második generációs együttműködési megállapodás ügyében nagyon örömmel mondhatom, hogy lezárultak a tárgyalások. Most a tanácsban kell gyűlőre jutni és aláírni a megállapodást, és aztán a parlament elé kerül. Nekem nagyon örülök annak, hogy önnek tetszik ez, és hogy az a benyomása, hogy és hogy ez egy mindenképpen mindenki számára elfogadható és jó dolog. Ami a bank és a letéti garancia rendszerek ügyét illeti, a letéti garancia, letéti garancia rendszerek célja az, hogy garantáljuk, ha valakinek 100 ezer eurója van, akkor ennyit az állam garantáljon a bankban. Vannak olyan esetek, tanulmányok, amelyek arra utalnak, hogy egy, valakinek egy, van egy teljesen magánalapú mechanizmus, akkor nem rajtunk áll hogyan menedzselik, hogyan kezelik ezeket az alapokat. De akkor viszont teljesen privát kell legyen. Ha viszont bármilyen állami ö, szerepvállalás van a rendszerben, akkor itt már az állami támogatások területére esik a dolog, és ilyenként kell értékelni. Tehát az Úgyhogy nem, nem az én hatáskörömbe esik a, letéti garancia rendszerek működtetésének felügyelete, de ennyit azért tudok róla mondani. Lehet utó kérdést tenni? Nem, mondja az elnök, nem, mert az elején dílt az óra, úgyhogy csak úgy tűnik, hogy van ideje, de nincs. Pervans Berec. Um, merci. Uh... Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos asszony. Az Apple ügyben az ír kormány felhasználta, megtámadta ezt a döntést, és az Apple is 14 ponttal kapcsolatban, tehát a bizottsági döntés, bizottsági határozat 14 pontjával kapcsolatban fellebbezett. Elképzelhető, hogy ez egy hosszú harc lesz még. Jó lenne, hogyha a parlamentet tájékoztatna, hogy hol tartunk, merre jár ez az eljárás. Aztán a mesterség és intelligencia algoritmusa, illetve a Google kérdése. A múlt héten Berlinben jelezte, hogy aggályi vannak ezzel a témával kapcsolatban. Az Egyesült Államokban is megfigyelhető ez a jelenség, tehát ott is aggódnak. A kérdésem az, hogy ön szerint hogyan tudná fellépni a bizottság, mi a helyzet a mesterséges árakkal, a Google, illetve a mesterséges intelligenciára visszavezető algoritmusok esetében. Úgy tűnik, hogy ez egy forrás hiányról van szó, vagy forrás kérdés az egész. Vannak-e már vizsgálódások bajt fölépnek-e a rossz gyakorlat ellen. Van bármi, amiről be tudsz számolni ezzel kapcsolatban? Uh. Ahogy ön is elmondta, az Apple és az Iris is fellebezett az Apple ügybeli döntés ellen, most hát a bíróságok lehet van a dolog, és így a menetrendje az ügyeknek a, a bíróságok hatáskörébe esik. Nem tudom, hogy sokáig tart-e vagy nem, mi felkészültünk arra, hogy a lehető legerősebb ügyet vigyük a bíróság elé, nyilvánvalókoknál fogva. Persze lehet, hogy kisebb a kockázata ezeknek a településeknek. Ugye minden eset, bírósági esetben ugye meg, megfelelően fel kell készülni, jogilag is. Ez a, a, a jogi alapra épült Európai Unió szellemével esik egybe. Az Árész ügyében a visszafizetés dolgában van egy kis húzavona, mert nagyon nagy összegről van szó. A többi tavalyi esetekben, a Fiat és a Starbucks esetében a visszafizetés megtörtént, itt is volt fellebezés, de most már a pénz az ESCO számláin van, tehát megtörtént a, vissza, megtörtént a visszafizetés, és a, a másik rendszerben 35 vállalat érintett, Baltium rendszerben, úgyhogy egyenként kell ügyeket vizsgálni, de folyamatban van ez, és jól halad. Az Apple ügyben az írekkel kell együttműködnünk, és Nyilván figyelme kell kísérni ennek a pénzeszegnek a, a mozgását, illetve a sorsát. Lehet, hogy nagyon sok ideig tart, mert mire az ír költségvetésbe kerül, vagy, vagy bárhova. Ami a mesterséges intelligenciát illeti, szerintem nagyon fontos a vállalatok számára, amikor algoritmusokat rendelnek vagy vásárolnak, hogy már a tervezésben megvalósuljon a megfeleltetés, a compliance. Például a magánszféra védelmét tekintve. Most, hogy a parlament által hozott szabályok megvalósítását idézzük, követjük nyomon, fontos, hogy a, a magánszféra védelme ne csak egy utólagos algoritmus legyen, hanem eleve beépüljön már a fejlesztés legelején szervesen az algoritmusokba. És minél okosabb az algoritmus, annál fontosabb ez hogy gondoljunk erre, hiszen a felelősség végül is az emberekre esik. Foz. Az algoritmusok önállóan bár önállóan végzik az árrögzítést, de mégiscsak emberek tervezik az algoritmusokat, végső feleség, tehát emberi kézben van. ha már, ugye, ha már, tehát mint mondtam, ha az árazítás maga mesterséges intelligencia végzéje is el, azért a vállalatok és végső soron emberi lények a felelősek ennek eredményért. Jelenleg nem folyik vizsgálat, de fontos, hogy előre lejezzük, hogy ezek Amerikában is elindult a vita, és nálunk is el kell induljon és arról is azt is jól kell tudni, hogy a számítástechnikai eszközöket arra kell fejleszteni, hogy felfedjünk ilyen eseteket, és hogy eh, milyen agályok várhatók az állampolgárok részéről, milyen panaszokra készülünk fel, mindezekre meg kell nyitni a közvitát, meg is nyílt, hogyan legyünk éberek, hogy az, ne az ügyfelek és az állampolgárok legyenek a vesztesei dolognak. Köszönöm. Pirkuru Honan Lerner. Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony, ön kiválóan végzi a munkáját, és az EU-n belüli nem igazságos adóversennyel kapcsolatban is kiválóan fellépett. A 90-es években kevesen képzelték, vagy gondolták volna, hogy még hogy ennek a századnak az elején elkezdjünk ezen a kérdéseken, kérdésen is munkálkodni, gondolkozni. Elfogadhatatlan állami támogatásnak minősül az ilyen típusú adóverseny. Írországban, Luxemburgban az Európai Unió ki mondta véleményét a Google, illetve a starbucks szemben agresszív adóverseny versenyt állapított meg, és ez méltánytalan a többi vállalattal szembe. Tudván, hogy az Európai Unió számára milyen, fog, milyen fontosak az állami támogatással kapcsolatos kérdések. Szeretném tudni, hogy a jövőben mire lehet számítani, hol van a határ az agresszív, illetve az elfogadható adópolitika között. Ön, mint versenypolitikai, versenypolitikával foglalkozó biztos erről mit gondol? Az Apple és a Starbucks esetében kérdezem, hogy a versenyjogon túl az EU tesz-e még valamit, lesznek-e új fejlemények, például adóügyi szempontból. Második kérdés. Megkapta a szükséges támogatást az EU-tól, illetve a tagállamoktól ahhoz, hogy eljárjon ezekben az esetekben és vizsgálódjon? Vagy vannak problematikus részei ennek a folyamatnak, mi segíthetne önnek abban, hogy fölépjen a káros adóversennyel szemben? Köszönöm. Well, first of all... Először is megköszönöm a dicsérő szavait. Nagyra becsülöm, hogy tetszett önnek ez a munka. Folytatjuk egyébként ezt a típusú munkát. Az állami támogatási eszköz egy olyan eszköz, amely a szelektív előnyen járó kérdésekkel foglalkozik, ahol egyértelmű a hatás, ahol az állami erőforrások forognak kockán. Ami az adókedvezményeket kedvezményeket illeti, egyértelmű, hogy itt sokszor fennáll a veszély annak, hogy ez valóban illegális állami támogatás. az a cél, hogy a lehető legnagyobb támogatást tudjuk nyújtani az államoknak, hogy tagállamoknak hogyan lehet ezt elkerülni, de hát a mi tapasztalatunk, és most épül fel, az állami támogatás mindig nagyon káros, most ez a ké, ez, ezek az esetek is. Itt nyilvánvalóan előnytelen helyzetbe hozza igazságtalan azokat, akik azokat a vállalatokat, akik részesülnek az ilyen állami támogatásban, ahhoz képest, azokat a vállalatokhoz képest, akik ezt nem teszik meg. És elfogadhatatlan az, hogy az adófizetők pénzét ilyesmire szánják. Pierre Moszkoviszi kollégám munkája, remélem, hogy halad majd előre. Jó lenne, hogyha jobb jogszabályok lennének erre, és ezt a tanácsnak is el kell fogadni. Ez ott kezdődik, hogy a közös társasági adalap megvalósul, hogy pontosan tudják a vállalatok, hogy hol milyen adót kell fizetni, és így a nagy multinacionális cégek számára megnehezítjük azt, hogy megállapodást kössenek, hogy ne kelljen adót fizetniük. De nekünk, polgároknak is tudnunk kell, hogy mi folyik a vállalatokban, hogy ők is fizetnek-e adók, a vállalatok is fizetnek-e adót azért, hogy a társadalmat kiszolgálják, életben tartsák. Az európai gazdaság gerince, gerincét a KKV-k alkotják, ők, maga, ők fölvesznek tanoncokat, munkahelyeket teremtenek, de azót is fizetnek, jó lenne, hanem rájuk maradna csupán ez a feladat és a nagy vállalatok felelősségre lehess, vállalatokat felelősségre lehessen vonni, amikor kiderül, hogy állami támogatásban részesültek. Tremóza kolléga, köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm Önt, Fesztáger asszony, itt az Econ szakbizottságban. Nem meglepő, de a Google antitrust esetről beszélnék én is. A meghallgatásán 2014. októberén is felmerült ez a felmerült már hasonló téma, 7 évvel ezelőtt bejelentett különböző intézkedéseket az Európai Bizottság erre vonatkozóan. Nemrégiben bejelentett, hogy a Gazprom és a bizottság szolgálatai megállapodtak abban, hogy egy hat éves vitát hogyan lehet lezárni. Kérdésem, hogy a Google-ra is ez fog vonatkozni, ott is lesz egy megállapodás? Második kérdése. Mindig említette azt, hogy van védekezési joga a Google ügyvédeinek. Hát persze, de 7 év alatt ön szerint a 7 év nem volt elég ahhoz, hogy ezt a jogot tiszteletben tartsuk? Még egy kérdés. A bizottság szolgálatai a Google által beadott adatokat kielemezték már, vagy ez még folytatódik? A Fandem vagy a Yelp-et arra kényszerítették, hogy befejezzék tevékenységüket, Azért, mert a Google működése negatív hatás, működése negatív hatással voltak. Nos, ezzel kapcsolatban miért nem tudná, miért nem tudnak döntést hozni? Sőt, miért nem az Európai Parlamentben jelentik be a döntésüket, mondjuk Chicago helyett? Azt hiszem, hogy a polgár, a polgároknak jog van ahhoz, hogy a Google algoritmusokat megismerjék. Nem azt szeretném tudni, hogy a Coca-Cola miből áll, hanem jó lenne, hogyha a Google Search első oldalán ott lenne ez az algoritmus. Ez utolsó mondandóm. A piaci részesedés a Google-nek 92% és ez egyre nő. Ez azt jelenti, hogy csak az, az, a különböző internetes keresések első oldala számít. Köszönöm. Uh, Én most Csikágóban nem fogok semmit bejelenteni, sőt, le is kellett mondani az utamat. Nem önök miatt természetesen. Ami a Google ügyet illeti, igen kiterjedt vitarendezési viták folytak, és ha ezt az ügyet rendeztük volna, akkor egy sor vállalat nem szenvedett volna kárt. Ez azonban nem volt sikeres. Jó lett volna, ha sikerül megállapodni, ugyanis számos vállalat nem kellett volna, hogy elszenvedje mindazt, amit elszenvedett. A Google válaszait most dolgozzuk fel, illetve a kifogásolásunkra adott különböző nyilatkozatait. Nem tudom, hogy bíróság elé kerül-e az ügy, de a, mindenki, akinél ügy van eljárás alatt a bizottságnál, tisztában van azzal, hogy bírósághoz is fordulhat, és jogi védelemre is joga van. És tisztában vagyok azzal is, hogy mobil, a mobilt is illeti ez, tehát az Android ügy is legalább ilyen prioritást élvez. Ugyanis megvan az az agályunk, hogy a Google alkalmazza az Androidot, nyílt forrásrendszert, tehát mobilon keresés, a mobilokon történő keresésre is vonatkozik ez. Tehát ezt mi prioritásként kezeljük, hiszen ha bizonyítani tudjuk a, az állításainkat, akkor ennek következménye van ez, tehát prioritást élvez, hiszen a mobilon is az első keresés számít. Köszönöm. Néhány másodperc csak. Ha a bizottságnak van lehetősége közbelépni, akkor ezt minél előbb tegye meg. Igen. Paloma én Pervelio. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen, biztos asszony, hogy ellátogatott ide ismételten. Itt van közöttünk, és a parlamentet tájékoztatja, ez nagyszerű. Két dologra szeretnék utalni. A mezőgazdasági piac, illetve az elektromos árampiaca, illetve a bizottságtól érkező írásos kommunikáció ezzel kapcsolatban. Szeretnék köszönetet mondani a mai hozzászólásáért, hiszen említette a mezőgazdasági ágazatot, és ez is mutatta, hogy önök szerint is fontos ez. Konkrét kérdésem, a héten a kompetenciákra vonatkozó kérdésünkre válaszolt, arról volt szó, hogy az élelmiszerlánc, az élelmiszerlánc elosztó részében milyen visszaélések történtek, sajnálatos módon a minőség nem volt megfelelő, tehát a, a pesticidek, a, um, illetve a műtrágyák esetében is látható, hogy visszaélések történtek, a fogyasztók érdekeit nem tartják tiszteletben a nagy láncok. 2016 végén a Task Force-nak a bizottságban megjelent egy, egy jelentése vagy tanulmány ezzel kapcsolatban. Kérdésem, hogy a, milyen, mire jutottak a bizottságon belül ezzel kapcsolatban, illetve hogyan fogja a európai kisgazdákat és gazdákat segíteni, megvédeni. Aztán elektromos árampiac. Nemrégiben magyarázatot kértünk azzal kapcsolatban, hogy az elektromos áram ára miért nőtt januárban. Franciaországban, Spanyolországban és, és Belgiumban volt ez tapasztalható. Szokás szerint a bizottság nem válaszolt erre az írásbeli kérdésre. Az energiapiac liberalizációja azzal járt sajnos, hogy ilyen versenypolitikával össze nem egyeztethető lépések történnek. ne feledjük, hogy a tagállami piacokat jól össze kell tudni egyeztetni. Nem lenne jobb a fogyasztók számára, hogyha megnövelnénk a hatóságok jelenlétét, akár azzal is, hogy az energiaszolgáltatókat államosítsák? Sokszor bizonyos kérdéseket nem tudnak megoldani máshogy, például a szegénység elleni most semmilyen eredményt nem lehet előni. Köszönöm. Um, Két különböző dolgot tetett fel a kérdéseiben, ami a gazdálkodókat illeti. Már említettem, hogy igyekszünk minél konkrétabb útmutatással szolgálni, a tekintetben, hogy hogyan működhetnek együtt a gazdálkodók a tárolásban, az értékesítésben, a szállításban, annak érdekében, hogy erősebb pozíciót foglalhassanak el az értékláncban. Itt egyaránt szó van a nyersanyagokról, ahol egyre koncentráltabbak a gyártók, és a fogyasztók számára, ami jelen esetben a gazdálkodókat jelenti, fontos, hogy megfelelő versenyt élvezzenek, nem csak ár vagy minőség tekintetében, hanem az innováció területén is ugyanis ez egy nagyon fontos piaca az innovációnak. Olyan szereket kell elsősorban alkalmazni, amelyek nem károsak a környezetre vagy az egészségre. Tehát egyrészt a gazdálkodók óriási számban vannak, a beszállítóik pedig koncentráltak. Tehát igyekszünk mindent megtenni, hogy ezekkel a szabályokkal ők is élhessenek, ezeket megismerjék. Egy kis gazdálkodónak konkrét útmutatóra van szüksége, hogy mindez hogyan működik. Lehet, hogy nincs lehetősége arra, hogy jogásszal nézesse meg ezeket a dolgokat, vagy hogyha felfogad egy jogászt, akkor már nyilván könnyebb dolga lenne. Tehát igyekszünk velük együttműködni, hogyan lehet egyértelműben és konkrétabban alkalmazni ezeket a szabályokat. Mint ahogy említettem, volt egy jelentés két hónappal ezelőtt, és most Verhogen Hogan kollégámmal dolgozom együtt ennek nyomon követését illetően. A verseny jó dolog, ez a közös kiinduló pont, de ez számunkra is jó kell, tehát az érintettek számára is jól kell, hogy működjön, nem csak a következő lépés számára a láncolatban. Az Agrival folytatandó ülést elhalasztottuk, de természetesen erre a kérdés majd visszatérünk. Ami pedig a villamos energiapiacot illeti, a szabályozónak joga van, hogy ellenőrizze a piacot, hogy nem történik semmiféle visszaélés. A villamosenergia piac liberalizációja szerintem mai napig is helytálló, de úgy kell szabályozni a piacot, hogy ez a fogyasztók javát szolgálja. És erre jó példa a francia hatóság, amely 100 millió euróval bírságolta meg az NG céget, ugyanis itt olyan gyakorlatot folytatott, ami nem volt tisztességes piaci gyakorlat a versenytársakkal szemben. Tehát ez egy példa arra, hogy egy hatóság hogyan tudja képviselni a fogyasztók, a polgárok érdekeit, illetve érvényesíteni a versenyt. Az Energia Unió végül is arról szól, hogy ne szorítsuk be magunkat a nemzeti piacokba, hanem az energia határokon túl is úgymond utazhasson, és hogy a megújuló energiaforrásokat is minél nagyobb mértékben ki tudjuk használni. Tehát úgy gondolom, hogy ez az a dolog, ami megoldhatja a nagy csúcsok problémáját, és megfelelő ellátást lehet biztosítani rugalmasabb módon. Köszönöm. Thank you, and thank you, Commissioner, for being with us again. Köszönöm szépen, és köszönöm biztos úr, hogy eljött megint. három rövid kérdésem van. Egyik a vállalati összeadások ellenőrzése. Amikor a Facebook átvette a WhatsAppot, nem volt lehetőség arra, hogy meg vizsgáljuk ezt az akvizíciót, mert a WhatsApp nem piaci szereplő, vagy a digitális piacon nem elfogadhatóak ezek a felemények. Az, hogy 12-13 éves szabályok vannak. Ön szerint is igaz, hogy új szabályok kellenek a digitális gazdaság szabályozására, hogy ilyen kérdéseket is jobban tudjuk ellenőrizni? Mit teszünk ez irányban? Második, a sebesség igen gyorsan dolgoznak, ugyanazok önök hivatalai, ám én türelmetlen vagyok, hamarabb várom az eredményt. Különösen a digitális gazdaságban szerintem mindig minden sürgős. Ön szerint a mostani szabályok lehetővé teszi ön számára, hogy gyorsabb dolgozom, vagy szüksége volna arra, hogy mélyebben feltárjuk ezeket? Kösen a nemzeti szabályozó hatóságokkal. Ez a második kérdésem. Itt valami kiigazításra szükség van ön szerint? Harmadik kérdésem a tagállami szabályozók működését illeti. Európában olyan fejleményeket látok, hogy a 28 tagállami kormány némelyike egyre inkább egoista nemzeti gazdaságpolitikákra lép vissza, és a nemzeti vállalatoknak akar előnyt adni. Ez úgy tűnik az én szememben, hogy az elmúlt hónapokban ez növekszik, és a következőkben is várható. Mi a szerepe a nemzeti versenyszabályozási hatóságoknak a jövőben, és hogyan tudjuk az új módszertanok révén garantálni, hogy ez az, ez az önkényesség, ez az egoizmus ne árnyékolja be az Európai Unió működését. Köszönöm. A vállalati összevadások ellenőrzését illetően a Facebook és WhatsApp összeolvadását vizsgálta a bizottság, de csak azért, mert a brit hatóságok hozzánk utalták, és lehetővé tettük azt, hogy az első szakaszban vizsgáljuk. A Facebooknak és a WhatsAppnak küldtünk egy tiltakozó levelet, mert aggályunk voltak azzal kapcsolatban, hogy nem adtak kellő információt a az összeadás idején a felhasználói számok, illetve a két vállalat adatköreinek összeolvasztásának feltárására. Most már kaptunk erre a levelünkre választ a Facebookról és most elemezzük. Nem választotta volna, nem választotta meg a, az összeadási rendezés eredményét, ám számunkra létfontosságú, hogy korrekt információt kapjunk, különben nem tudunk dolgozni. Úgyhogy mindig erőfeszteseket teszünk ennek a megfelelőtök beszerzése, meg akkor is, ha ezek vizsgálata nincs amúgy kihatás, vagy nem lehet kihatással egy adott mergerre. Ami az, hogy hogyan láthatjuk a, a megfelelő összeadásokat, hogyan tudjuk ezeket értékelni. Egy közmeghallgatás konzultációt hirdetünk meg, ahol a stakeholdereket kérdezzük meg, hogyan tudnánk a legjobban eljárni az esetben. Mert lehet, hogy nincs meg, ugye nem írja hogy egy összeadás azt a forgalom küszöböt, amely alapján vizsgálódhatnánk, lehet, hogy egy vállalat még nem ugye lehet, hogy még nem forgalmaz akkor a tételt, hogy, hogy vizsgálnunk kéne, de olyan adat halmazza írhat, amely ezt hamar lehetővé teszi. Olyan forgalmat, ami révén nekünk már vizsgálni kéne. Most az folyik, hogy a válaszokat elemezzük, annak érdekében, hogy olyan szabályokat hozzunk, amelyek ilyen esetekben is működhetnek. Hiszen olyan szabályokra van szükségünk, amelyek nem, nem találgatásokon alapulnak, hanem a lehetőleg objektív módon működnek, és a vállalatok is tudják, hogy kell tájékoztatniuk, vagy sem a feltételek alapján. Utolsó kérdése. Még kaptam kérdést a sebességről. Igen, a szabályok lehetővé teszik nekünk a hatékony munkát, ám lehetne javítani még a folyamat egyes szakaszaiban a működést, mert egy-egy hét is segíthet bennünket, ha gyorsul a dolog, hogy gyorsabban lezárjuk a vizsgálatainkat, és ez létfontosságú lehet. Mindeközben, és ezt is megvitathatjuk majd az MTA javaslatok körében, hogyan lehet hogyan lehet felhasználni a, azokat a jogi eseteket, amelyek esetén herhozatlan károsodás adódhat, Vannak olyan joghatóságok, például Franciaország, ahol gyakran élnek ezzel a jogi lehetőséggel, méghozzá sikeresen. Megpróbáljuk tehát feltárni, tehát egyrészt az eljárásainkat a leghatékonyabb állakítani, a jogállamiság és a, a, a, a bíróság előtt védhetőség tiszteletadásával, miközben a másik oldalon a sürgősségi eljárások jogi eljárások alkalmazásával is. Ami pedig a, a jogi garanciákat illeti, igen, várjuk, hogy ezeket önökkel megvitassuk. Ez nem csak egy mostani ügy, hanem akkor is felmerült, már az elődöm előtt, amikor a hatalmi helyzetet vizsgáltuk. Ugye tíz évvel az európai versenyhálózat fennállása után vizsgáltuk, hogy a független döntéshozattal az esetjog alapján, a tények alapján miképpen működik. Ez, hiszem, ez az eljárás és a folyamat lényege. Köszönöm, Marco Valli. Köszönöm, elnök úr, köszönöm ez biztos asszonynak, hogy válaszol a kérdéseinkre. Lenne nekem is egy kérdésem, az első elég egyszerű. A becsapott megtakarítók Olaszországban szeretnék, hogyha lenne, végre lenne egy megoldás, hogyha kártalanítás lenne Bailin esetén, vagy burden sharing esetén, tehát főleg a kis megtakarítókra gondolok, csalás esetén. 2008-2013 között több tagállam rengeteg pénzt használt el arra, hogy a megmentse. Ez nyilvánvalóan torzítást okozott. A bizottság nem kívánja ezt kiértékelni, hogy pontosan milyen volt ennek a torzító hatása. Ugye ez az, azért érdekes, mert voltak olyan tagállamok, akik nem éltek ilyen torzító eszközökkel. Aztán van egy másik kérdés, ami szerintem kicsit bonyolultabb. Nem régiben az, az olasz újságírók bizonyos olasz bankok nagy ö, ö, adósainak listáját tették közzé. Ezek nagy kölcsönök, nagy hitelek részletei. Általában ezek vagy vagy olyan nagyiparosok, akik csupán nagyiparosok, de mások a politikában is megjelennek. A bizottság gondolt-e arra, hogy a 2008-2013-as időszakban ki értékelje az, hogy pont egy ilyen országban, ahol nagyon sok pénzt költöttek a bankok megmentésére, milyen, milyen terheket kellett elviselnie a adófizetőknek, illetve hogy milyen szinergiák voltak a nagyvállalkozók, illetve a politikusok vagy nagy bankok tulajdonosai között. Ezt, ez ügyben vizsgálódnak-e? Köszönöm. Uh, uh, Nézzük az első kérdést. A kis megtakarítók érdekei, ez egy rendkívül fontos téma. Hogyha valakinek megtakarításai vannak egy bankban, és az ember azt hallja, hogy mindenféle kockázatok merülnek fel, akkor persze mindenki tudni akar, hogy pontosabb a helyzet. Nos, nagyon jó fontosnak tartom még mindig azt a szabályt, az első 100 ezer euróra nézve garanciát adunk. Az ember azt gondolja, hogy van egy megtakarítási számlája, aztán látja, hogy valójában a bankot, a banknak is tulajdonosa a takarékoskodó, ez pedig nem egy túl jó meglepetés. Ugye korábban korábban, hogyha az ember azt akarta, hogy, ha, hogy esetleg előnye is származzon valamiből, akkor tájékoztatták arról, hogy milyen hátrányai vannak egy, dolognak. Tehát a nem megfelelő eladási gyakorlattal kell valahogy fölvenni a versenyt, illetve a harcot, hogy ez ne történjen meg a jövőben. Az ilyen nem tisztességes eladási technikákat valamilyen módon kapcsolni kell az állami támogatással, tehát ne kompenzáljuk azokat, ne kár, kártalanítsuk azokat, akiknek eleve tudni kellett volna, hogy milyen kockázatos az, amit tesznek. Ennél azért kicsit konkrétabb dolgokról van szó, kicsit részletesebben kell ehhez hozzáfogni, de ez mindenképpen nagyon fontos. A parlamentben jogszabályokat alkottak meg, hogy jogszabályokat kell megalkotniuk, amely arra vonatkozik, hogy a banki ügyfél pontosan milyen termékeket vesz meg, erről megfelelő tájékoztatás kell. Aztán bankoknak nyújtott segítség vagy segélyek különböző tagállamok különböző helyzeteket éltek meg különböző időszakokban. A bizottságnak az aktuális jogszabályokat kellett alkalmaznia, amikor egy tagállam esetében föllépett egy ilyen probléma, vagy egy bank esetében. A bizottság azt hiszem 122 esettel foglalkozott, amikor a bakot vagy megmentették, vagy pedig megszüntették az adott bankot. Most már más időket írunk. Már van egy olyan irányelvünk, amely a bankok szanálására, illetve a bankok helyreállítására vonatkozik. Most viszont ott el kell gondolkodnunk az állami támogatás dimenziójáról is. Egy utolsó kérdés, a nevekről megjelenő lista. Nos, hát ezt nem vizsgáljuk. Azt vizsgáljuk, hogy, hogy eh, milyen struktúrák jönnek létre. Például Spanyolországban volt egy nagy vagyonkezelő cég, akik az ingatlan szektorba ban használtak egy nem túl jól működő struktúrát. Ilyenekre még nyilván rátalálunk az elkövetkező években. A nem túl jól működő hitelekkel az a baj, hogyha ha több ágazatban is jelen vannak, akkor ez ugye összeérhet. Korábban gyakran láttuk azt, hogy a nem jól működő hitelek az ingatlan piacon voltak, tehát akkor egy akkor a vagyonkezelő cég ismert ezt a problémát. De hogyha különböző ágazatokban is ez jelen van, akkor egyáltalán nem olyan egyértelmű, hogy egy vagyonkezelő cég fog ezt az egészet felügyelni, akkor már nem ennyire nyilvánvaló az az információ. De ismerjük a problémát, tudatában vagyunk, és tudjuk, hogy bizonyos tagállamokban az ilyen típusú eh, hitelek eh, megmérgezték a gazdaságot, ezért fontos az, hogy minden tagállamok, tagállamban legyen egy erre vonatkozó probléma megoldására vonatkozó struktúra, akkor is, hogyha volt az egészben állami támogatás, akkor is, hogyha nem. Köszönöm. Thank you. Gunnar Hockmark, köszönöm szépen az előadását, és hogy így áttekintette velünk az EU versenypolitikáját. Nagyon fontos, hogy gyakran elfeledkezünk arról, hogy miről szól az Európai Unió, ugyanis mindig arról beszélünk, hogy mit kéne tenni, és elfeledkezünk arról, hogy mindez mit jelent a mindennapi életben, a gazdaságban. Hosszabb távra kitekintve, ami a jogi biztonságot illeti. Először is a visszamenőleges hatályt említeném. Itt a különböző állami támogatások vagy adómegoldások ról beszélve, azt hiszem, hogy eléggé problematikus, ha a bizottság 10 vagy 20 évre visszamenőleg bírságol vállalatokat. Tehát mit jelent a visszamenőleges hatály a jogbiztonság szempontjából egyes országok vagy vállalatok számára? Második kérdésem szükség van arra, hogy úgymond globális bajnokok szülessenek Európában. Lehet, hogy nem helyes, amit mondok, de ha visszatekintünk, akkor a nagy, globálisan vezető vállalatokat másképp értékelik, amikor vállalati összeolvadóságra kerül sor kisebb országokban, mint ha ugyanez nagyobb országokban történik. Jó lehet, ők e, ugyanúgy az egységes piacon működnek, mégis helyi vállalatként tekintik. Önnek mi erről a véleménye? És végezetül egy konkrét kérdés. A bizottság elfogadja -e a Northern Tooth vagy sem? Először is köszönöm teljesen egyetértek az első gondolat sorával, hiszen azt is értékelnünk kell, amit eddig elértünk, és nem csak arra kell tekintenünk, hogy mit kívánunk elérni. Ha csak arról beszélünk, hogy mit akarunk a jövőben, és gyakorlatilag késznek vesszük azt, amit eddig elértünk. Most, hogy a római szerződés 60. évfordulója, évfordulat ünnepeljük, azt is figyelembe kell venni, hogy 70 éve béke van. Nem azért, mert egyszerűen eltűnt a háború a földről, sajnos nem ez a helyzet, de minden esetre az, hogy itt béke van, ez egy óriási vívmány. És nagyon jó, hogy alkalmanként megálljunk, és végig gondoljuk ezeket a nagyon fontos vívványokat, ezekből meríthetünk erőt, hogy a jelenlegi problémákat megoldjuk. Ami pedig a jogbiztonságot illeti, a bizottság, amikor valamit útjára bocsát, ezt különböző formában, mondjuk egy határozat formájában teheti. Például a belga rendszer esetében nem engedjük meg, hogy egy multinacionális cég alacsonyabb szinten adózzon, mint egy helyi vállalat. Ha ezen a rendszeren belül értesítik a bizottságot, akkor ez már a jogbiztonságot szolgálja. De minden egyes kormány dolga, hogy a nemzeti parlamentekben elfogadott törvényeket végrehajtsa, illetve amit az európai demokráciában elfogadott jogszabályok terén is ugyanezt tegye. Én nem alkalmaznám a visszamenőleges hatály kifejezést, amikor eh, korábban nyújtott állami támogatás visszafizetéséről van szó. Önök parlamenti képviselőként eh, tudják, hogy ez a rendkívüli eset, eh, ez rendkívüli esetnek vagy kivételnek minősül. Ezek nem bírságok, hanem be nem fizetett adók. És ha tíz évre visszamenőleg teszünk fel kérdéseket, szerintem ez egy teljesen rendben lévő dolog. Ami pedig a globális bajnokokat vagy vezetőket illeti, itt nincsenek szabályok, ami megakadályozná, hogy egy vállalat bővüljön vagy nagy legyen. Amikor az vállalati összeolvadásokat vizsgáljuk, és erre volt néhány példa az elmúlt évek során, akkor azt próbáljuk megállapítani, hogy a fogyasztónak van-e más lehetősége, van-e más szállító. Ha a vegyes vállalat, vagy ez a fuzionált vállalat megemeli az árait, a fogyasztó esetleg vásárolhat-e mástól? Ha igen, akkor a verseny adott. Például a távközlési piacon ez a helyzet, hogyha a helyi piacon, egy nemzeti piacon emelkednek az árak, akkor lehet, hogy a szomszéd országokban mennek a fogyasztók. Tehát a piacok egyre inkább európaivá válnak, sőt globálissá. És így alakulnak ki nagy vállalatok. Ami a nor- az északi áramlatot illeti, Sefkovics biztos és Katenne biztos is vizsgálja a különféle jogi alapokat, ami a gáz infrastruktúrát illeti, és az erre a helyzetre is vonatkozik. Minden esetre én remélem, hogy hamarosan valamiféle következtetésre jutnak. Köszönöm. Szanyi Tibor és Markus Fébernek adom át az elnöki funkciót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos azt, hogy nagyra értékelem azt hogy mindig eljön, ha kérdezünk. Szeretném mindenkit emlékeztetni arra is, hogy nem csak a római szerződést írtuk alá, vagy írták alá, március 20 5-én, hanem az Euratom szerződést is, amely mi mindig szabályozza az atomenergia kapcsolatos tevékenységeket Európai Unióban, bár úgy gondolom 60 évvel ezelőtt a megújuló energiaforrások még nem voltak ismeretesek. Még, még a fogalom sem létezett. És az Euratom kimondja, hogyha egy tagállam, például a hazám Magyarország atomerőmet akar építeni, akkor az Európai Bizottság is kell, hogy segítse, hogy a megfelelő módját megtalálja ennek a legalkalmasabb módját. Úgy gondolom, hogy a, a, az Európai Bizottság nemrégiben hozott döntése, mely zöld adott a magyar kormánynak ahhoz, hogy létrehozzon egy új atomerőművet Magyarországon, amely egyébként egy múlt századi orosz technológiát alkalmaz. A magyar lakosságot meglehetősen megrázta ez a döntés. A magyar lakosság túlnyomó többsége nem akar atomerőművet, ám a kormány továbbra is elszánt, hogy végigviszi a dolgot. Tudom persze, hogy a magyaroknál, hogy hát váltsák le a kormányt, ha akarják, ám a mai döntésnek hosszabb távú kihatásai lesznek. És nem károsztatom én sem ön, sem a bizottságot, értem a szabályokat, mégsem vagyok elégedett a döntésükkel. Egy, a dolognak azonban egy aspektusát mindenképpen kiemelném, mert talán ez nem kapott elég figyelmet. A magyar kormány világosan kit eltiltott, vagy kizárt bizonyos versenyzőket a piacról, tehát nem adnak ki például szélenergiai, projektekre engedélyt, adókkal sújtják, komoly adókkal az összes megőenergiaforrást, csak azért, hogy hát lekövezzék az utat az atomerőmű projekt előtt. Kérdésem az, hogy hosszabb távon figyelemmel kísérik közügyet, vagy ez már egy veszett fejszenye amúgy is? Ahogy mondta, ön is jól tudja a szabályokat, jól ismeri, és nyilván figyelem kísérte közelről az eseményeket, és ezt az ügyet. Számomra is nagyon különös dolog ez, mert én nem támogatom személy szerint az atomenergiát. Hazámban nincs ilyen atomerőmű, és ennek megvannak a jókai. És persze tiszteletben tartom azt a tényt, hogy az energia mix a tagállam hatáskörébe eső döntés, és az ott kormány döntése. Azok a döntések, amelyeket a bizottságban hoztunk, nem arról szólnak, hogy a kormány hozhat -e ilyen döntést vagy sem, hanem arról, hogy ha, ha kapnak állami, ha állami támogatás került kiadásra, akkor az adott tagállam, ez is Magyarország, kötelezettséget kell vállaljon, az biztosítandó, hogy nem sérülnek a versenyszabályok az elektromos energiapiacán. Ezt pedig megtették. A kollégám Esbeta Bienkowska vizsgálja a tendereztetési eljárást, hogy a követték a szabályokat, vagy van arra ok azt gondolni, hogy nem követték. Kányéte kollégám pedig azt nagyon fontos kérdést vizsgálja, hogy a biztonság megvalósul-e, hogy a szabályozónak megvan-e a biztonsági kérdések való betekintése és hatásköre, és ezzel éle. Ha pedig az, a döntéseket meghozták, akkor onnantól a magyar kormányon áll a projekt. Az a kérdés, amit említett, hogy nem adnak engedélyt a szélenergia projektekre, meg hogy adókkal sújtják a megújuló energiaforrásokat. Persze, ha eh, panaszt kapunk, akkor meg kell vizsgáljuk. Nem feltétlenül azért. Nem feltétlenül az állami támogatások vizsgálata körében, hanem hát ha bármilyen módon az állam beavatkozik a piac működésébe, akkor elfogultság nélkül vizsgálnunk kell. Köszönöm szépen, követ következő a listámon Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony, ezt a kiváló bevezetőt, és köszönöm a munkáját is. Ehhez gratulálok. Egy hosszú távú kérdésem lenne, egy hosszú távú kitekítése vonatkozó. Ezzel nem kritizálom a bizottságot, természetesen önt sem, sőt. A bevezetőjében említette, hogy a tagállami versenyhivataloknak milyen a helyzete. Az Európai Versenyhivatalnak van egy adminisztratív statútuma. Az Európai Bizottságon belül van, de független a politikai hatalomtól, az Európai Bizottság politikai hatalmától, a parlamenttől, vagy a miniszterek tanácsától. Tapasztalatáján tudjuk, hogy ez így jól működik, de az Európai Versenyhivatal helyzete egy kicsit kényes, mert lehet őket azzal vádolni, hogy egyfajta iparpolitikai, iparpolitikai célokat szolgálnak, avagy másrésztről elmondható, hogy az e- a gazdasági vagy az iparpolitikát, vagy az Európai Bizottságot nem eléggé támogatják. Ennek tagja, de ettől független, ugye? Ez fából vaskarika. Hosszú távon, de, és ez nyilván az alapszerződést is módosítani kéne, tehát hosszú távon nem az lenne inkább a jövő, hogy a versenyhivatal valóban független legyen a végrehajtó előtől, hatalmiáktól, a bizottságtól, és így szándékát jobban elérni ez a hivatal, az, FTC, az amerikai FTC-hez hasonló módon működhetne, mondjuk. Well, thank you very... Köszönöm szépen. Ez egy olyan kérdés, ami, kérdés, amiről sokszor kéne beszélni gyakran. A független döntéshozatal, a legitimitás raison d'être, tehát enélkül nem működhetünk. Amint a politika belekeveredik ebbe, akkor nyilván engem is majd ilyesmivel gyanúsítanak, és akkor nyilván nem lesz, nem lesz legitim a mi fellépésünk. Az eddigekben még soha nem született olyan, bizottság, olyan bírósági ítélet, amely a amely a függetlenség hiányát vagy a részrehajlást bizonyította volna, és ezzel kapcsolatban minden vonatkozó jogot, vagy jognak a megvalósulását ellenőriztük. Nagyon óvatosak, nagyon óvatosan fogalmaztuk meg azt a javaslatot, ami, amiről most tárgyalunk. Az volt a cél, hogy a tagállami administratív kultúrát, hagyományokat tiszteletben tartjuk, ugyanakkor megpróbálunk, megpróbáljuk elérni azt, hogy meglegyenek a megfelelő jogi garanciái a független döntéshozatalnak. Hiszen a mechanizmus pontosan úgy működik, ahogy azt ön is elmondta. A francia versenyhivatal mindig nagyon, be, nagyon bátor, betartják a szabályokat, betartják a szabályokat, éppen ezért nem túl lépszerűek. Függetlenül gondolkodnak, és ez így van jól. Ezt a független döntéshozataluk jogi garanciái miatt tehetik meg, és remélem, együttműködünk majd abban, hogy ez azért elterjedjen. De ez egy komoly kihívás, és jó lenne, hogyha nyitott szívvel fog, tudnánk foglalkozni ezzel a kérdéssel a, a verseny politikában. De, mint említettem, a bíróság még soha nem kérdőjelezte meg ezt a fajta függetlenséget. Köszönöm. Köszönöm szépen. Néna Gélnek adom meg a szót. Köszönöm. Én is üdvözlöm, biztos asszony. A nemzeti hatóságok részéről mindenféleképpen üdvözlendő, amit elmondott a megerősítésükről, és nagyon fontos, hogy függetlenül működjenek. A kérdés az, hogy milyen mechanizmust fognak kialakítani arra vonatkozóan, hogy a tagállamok között a rendszer konzisztens módon működjön, és egységesen alkalmazzák a versenyszabályokat a high-tech piacokban, a piacokon a beruházások az egyik prioritása a bizottságnak, és ez talán a legjobb garanciára, hogy a jól működő piac a jó árak garanciája. Ugyanakkor viszont múlt héten az Apple az iPhone árak rögzítésében együttműködött egy versenytársal. Tehát hogyan lehet biztosítani, hogy az európai fogyasztók az iPhone piacon a legjobb árakat élvezhessék, tekintettel arra, hogy az Apple részesedése az árakból 69 százalék, végezetül pedig az én választókörzetemben felmerült egy Heineken kapcsolatos ügy. Ez egy nagy nemzetközi multinacionális cég, amely fel akarja vásárolni az egyik helyi sörgyártót, és amely egyébként a az Egyesült Királyságban a sörfogyasztás 70%-át adja és nem tudom, hogy a Heineken e tekintetben nem jut-e domináns piaci pozícióhoz. A sör fogyasztás A sörfogyasztás természetesen nem csak az Egyesült Királyságban, más országokban is nagyon fontos. Egy Dán sörmárka a kopenhágai repülőtéren eh, a legnagyobb plakáton reklámozta a sörét, egy üveget feltüntetve, hogy ez a leg eh, jobb, vagy eh, jobb sör a világon, és lehet, hogy nem mi vagyunk a legboldogabb ország Norvégiához képest, de majd ki tudja, mi lesz. Tehát ezt az ügyet nem vizsgáltuk, és nem tudom, hogy egyáltalán fogjuk-e, vagy milyen időhorizonton. A nemzeti versenyhatóságokkal együtt kívánunk működni, és egy hálózatot kiépíteni. Itt a protokoll viszonylag alacsony szintű, viszont a lényeg, a tartalom az igen ütős. A bevált gyakorlatokat cserélik ki egymással, a hatóságok munkacsoportokon belül működnek együtt, annak érdekében, hogy egy irányban haladjunk és ez nagyon hatékonynak, működőképesnek bizonyult. Természetesen európai versenyjog érvényesítőiként bizonyos felelősséggel tartozunk, hogy egyenlő játékszabályok érvényesüljen, érvényesüljenek az átláthatóság érdekében az egyes nemzeti hatóságok munkája tekintetében, hiszen mi nem tudunk mindent elvégezni, és ugyanakkor arra kell törekednünk, hogy a fogyasztókat, az állampolgárokat minél jobban védjük. Egyébként egy korai figyelmeztető rendszert, mechanizmust is kialakítottunk, hogy ha egy nemzeti ügynökség vagy nemzeti hatóság egy ügyet kezd vizsgálni, akkor mások is értesüljenek arról, illetve meg lehessen tudni, hogy esetleg más hatóság is foglalkozik-e az ügyjel. Tehát az ilyesmi teszi lehetővé, hogy jól koordináltan működjünk. Ami pedig a telefonokat, vagy a telefonárakat illeti, különféle telefonok vannak a piacon, nem csak Apple. Az Apple csak az egyik cég, de hát rajta kívül még más cégek is kínálnak telefonkészülékeket, és azt hiszem, hogy ez a lényeg. Tehát a piac egyébként eltérő az egyes tagállamokban. Van, ahol az Apple vezet, vagy az iPhone vezet, más országokban az androidos telefonok. Köszönöm. Ivana Maltics. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm, biztos asszony, a beszámolóját és a kiváló válaszait. Kérdésem egy konkrét horvát esetet érint, illetve a nemzeti versenyhatóságokkal és valóban együttműködést. A szement, egy szementgyárat illetve kérdés. Egy kis tranzakcióról van szó, mert nincsen negatív kihatásai a belső piacra, a horvát versenyhatóság szerint. Dél-Dalmáciában történt ez. Itt összevethető Észak-Jüllandán tartományal ennek a térségnek a lakossága és a gazdasága. Körülbelül 4 millió eurót érintő szement eladásról van szó, van szó egy kis értékű tranzakció. Persze a versenyhatóságunk célja az, hogy a méltányos versenyt és a belső piac megfelelő működését biztosítsa jobb árakat, nagyobb választékot a fogyasztók számára, a cél, meg persze a gazdasági növekedés és a több munkahely. Ezek közös célok. Ám ez esetben a horvát hatóság, amely régóta figyelemmel kíséri ezt a tranzakciót, ellenzi, illetve nem ért egyet a DG.com értékelésével. Sem a jogi, sem a lényegi kérdést illetően. Mi szerint nincs versenyjogi agály, és meg kell engedélyezni kell tranzakciót. A DG, a, a bizottság főigazgatósága nem vette figyelembe a nemzeti versenyhatóság döntését. Egy új tagállam számára, mint Horvátország, ez az Európai Intézmény vetett bizalom uh, rombolását is jelenti. Nem jó ez így. Mert úgy néz ki, mintha a két hatósági szint egymást semmibe venné. Remélem a megoldás nem a bíróságra vezető út lesz, mert most egy negatív döntés elhalasztaná ezt a horvátországi beruházást, illetve magát a, a vállalatvásárlást, és végsősorban a gazdaságra és a piac egészen negatív hatása volna ez. Köszönöm. Hát itt mind a két kérdésben konkrét esetet kaptam. Itt is konkrét kérdés. Nem döntét, nem született még döntés. A jog által megengedett határidő, azt hiszem április 18 ha jól tudom. Ugye először azt kell megvizsgálni, hogy van-e joghatóságunk ebben az ügyben, mert helyesen mondotta, hogy egy nagyon specifikus ügyről van szó itt Almáciában, ugye akkor nagyon nagy cementgyárakat érint az ügy, melyeknek nagyon nagy az európai lábnyoma, úgymond, ez a, ugyan kicsi az ügylet, de nagyon nagy vállalatok érintettek a két vállalat. Jelenleg nem támadták, ah, nem támadták meg az ügyet akkor, amikor vizsgálottunk, ám később a vállalatok megkérdőjelezték, hogy nekünk van-e joghatóságunk vagy sem a nemzeti hatóságok is, a magyar hatóság is kért vizsgálódást, ezt a, ezt a horvát a, a hatóságok nem vizsgálódtak, ezért landolt nálunk, az Európai Bizottságnál az ügy. Hát azt mondja, hogy nem hallottuk, nem hallgatjuk meg a nemzeti hatóságot. Szerintem jó kommunikálunk, és meg is hallgatjuk egymást. Reméljük, hogy a horvát hatóság is meghallgat minket. Mert fontos, hogy a nemzeti hatóságok inputja érvényesüljön, és a vita, amely joghatóság tárgyában folyik, lehet, hogy fontosabb, mint maga a, az ügy tartalma, hiszen itt a szürke szement minőségről van szó, és abban fogalmazódik meg egy szakmai vita. Ám fontos, hogy hozzáférhető legyen a cement megfelelő áron, és a cement ágazatban fontosak ezek az országok, és mint jól tudjuk, a cement nem egy könnyen mozgatható árucik, tehát egy megkérdésen helyhez kötött árucik, vagy ország. Konkrét esetekben vizsgálódtunk az elmúlt években, és ugyanazon normákat és sztenderdeket alkalmazunk ebben a vállalat összeadásban is, mint más vállalat összeadásokban. És a szabály az általában, hogy azt kell megvizsgáljuk, hogy az összeadás után is marad-e még verseny az adott piacon, hogy az építők továbbra is választékból tudjanak választani cement termékeket. Ugyanazt alkalmazzuk az Európában, akár kicsi, akár nagy régiókban. Köszönöm, végül a utolsó sorban Alfred Szent. Köszönöm szépen, elnök úr, három kérdésem lenne. Most már a második éve az Európai Parlament az éves verseny jelentésében azt kérte, hogy a Digi competition belül az igazgatóságok váljanak szét egymástól, tehát hogy ki az, aki az irányelveket megalkotja, és ki az, aki ezeket betartatja. Itt egy elég komoly átfedésről van szó, és az átláthatóság hiányáról ezzel kívánnak foglalkozni? A nem lehet a szabályokat ugyanannak a, a, a hatóságnak, vagy ugyanazoknak az embereknek kitalálni, illetve betartatni. Második dolog. Amikor a meghallgatás előtt válaszolt a kérdéseinkre, azt mondta, hogy a célja, hogy a méltányos versenyt, illetve a verseny próbálja megvalósítani, illetve a megfelelő versenykultúrát. A hagyományos kereskedelmi partnereik partnereinkkel való kapcsolatban, és ezt megkívánja valósítani. Ezzel kapcsolatban kérdésem, hogy mit sikerült elérni. Tehát az EU oldaláról mit sikerült elérni a harmadik országokkal való kereskedelmi megállapodásokban. Még egy kérdés, ez is ide kapcsolódik. Tavaly november 9-én az EU-Kanada verseny politikai megállapodásról beszéltünk. A 2008-ban a tanács ezzel kapcsolatban mandátumot adott a tárgyalásokra, de a Szetával kapcsolatban ugye elég sok probléma fölmerült. Ön szerint nem lenne jó, hogyha le tudnánk ezt a megállapodást, ami ha, a lehető leghamarabb? Um... It is, it is already the case. Most már, most is különböző igazgatóságok foglalkoznak a szabályok kialakításával, illetve azoknak a ellenőrzésével. Ezt már most is megtesszük. Ez a belső megosztás, vagy szétválasztás már megvan. Szerintem azért a lényeg, hogy amikor megváltoztatjuk a szabályainkat, például az általános blokk kivétel szabály, akkor ugye akkor meglegyen a, a nyilvános konzultációk. Ebben az esetben, konkrét esetben két ilyen is volt, két ilyen nyilvános konzultáció, és megnézzük a tagállamok inputját, véleményét, megvizsgáljuk, hogy mit lehet megvalósítani, mit nem, és utána következik egy második visszacsatolási kör, hogy megtudjuk, mi a véleményük erről a véleményről. Vannak olyan jogszabályok is, amelyek nem feltétlenül jogalkotókra vonatkoznak is. A cél tehát nem az, hogy mi elszigetelten lépjünk fel, hanem hogy bevonjuk a társadalmat is ebbe a döntéshozatai mechanizmusba. Aztán globális versenyhelyzet. Egyre több második generációs megállapodást kezdünk el. A japán kollégámmal ebben a kérdésben már egyeztettünk, de megpróbálunk másokkal is szorosabban együttműködni Kínába, április végén megyek, és ott is tárgyalásokat fogunk arról folytatni, hogy hogyan lehetne együttműködni. Tavaly, de ez már az ön által említett dátum után volt, a vállalatok összeolvadásáról összeolvadásával kezdtünk el foglalkozni. A kínai hatóságoknak is van ilyen irányú ellenőrzési jogköre, és, jogköre, és nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy náluk ez hogy működik, nekik is tudni hogy nálunk ez hogy működik. Prioritás számunkra, hogy ezt megtegyük lehetőleg a nemzetközi verseny politikai hálózaton belül, sajnos a hát nem tagjai, de megpróbáljuk ezt megtenni ennek a net, hálózatnak az éves konferenciára egyébként májusban kerül szó, sor. Mindent megtesszük azért, hogy a tanács megadja arra a zöld utat, hogy a második generációs megállapodást Kanadával is megkössük, és remélem, hogy az önök segítségével erre sor is kerül. A nagyon fontos az, hogy ebben a globális világban a versenyhatóságok is együttműködjenek globális szinten, így lehet megoldani ugyanis a leggyorsabban a problémákat. Elnök, köszönöm szépen! Spontán hozzászólásokra sajnos nem kerül sor, mert nagyon le vagyunk maradva. Köszönöm biztos az, hogy ellátogatott ide, köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre, Ön, önnek mindig nagyon, nagyon örülünk itt a szakbizottságban. Remélem, hogy továbbra is ilyen szorgalmasan ellátogat majd ide, mint eddig tette. Azt hiszem, hogy visszélek egy kicsit az önök türelmével, mert kicsit túl hosszan válaszolok, bocsánat, de nagy örömmel látogattam el ide ismét. Örülök annak általában, hogy ellátogatok ide eszmecserére, de most a konkrét esetben is, a jogalkotással, a jogszabálytervezettel kapcsolatban is örülök, hogy tudtam önökkel egyeztetni. Elnök, köszönöm, ezt nagyra értékeljük. We continue our work which is according to... Folytassuk a munkánkat a szavazásokkal. Remélem mindenkinél itt van a szavazókártya. Pravans, most keresgél. Megvan, nekem is. Egyébként nem elnökölhetnék. Akkor tegyünk egy próbát kezdésképpen. Megnyitom a próbát, próbaszavazást. Everyone voted. Mindenki szavazott. Ivana még nem. Kej sem. kit látok még itt a radaron. Egyelőre úgy tűnik, hogy működik. Egyetlen frakció sem lépte túl a határt. Tehát akkor A fogyasztók és pénzügyi szolgáltatások egyéb végfelhasználójának a pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó uniós szakpolitikai döntéshozatalba való bevonását ösztönző konkrét tevékenységeket támogató 17-20-as időszakra vonatkozó uniós program létrehozása. Philip Lamberts a jelentéstevő, az előadó nincs jelen. Az első olvasatban megállapodtunk, ennek megvan az eredménye, mindenki ismeri a részleteket tehát nincs itt a jelentéstevő, úgyhogy megnyitom a szavazást. Ki névvel szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44 mellette egy ellene egy tartózkodás. Gratulálunk a tárgyaló csapatnak. Ezt követően a pénzügyi beszámolás az audit területén meghatározott tevékenységeket támogató a 2014-20-as közötti időszakról szóló uniós program létrehozása. E, Stolajan kolléga a jelentéstevő kíván ezt szólni, nem kötelező. Csak szeretnék köszönetet mondani minden árnyék jelentéstevőnek és a többi kollégának is, aki hozzájárult a munkához, és különösen Galtieri úrnak, aki a tárgyalásokat igen jól elnökölte. Nos, tehát akkor név szerint szavazunk ismét, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 41 mellette négy ellenszavazat, kettő tartózkodás mellett, tehát gratulálunk itt is a jelentéstevőnek és a tárgyaló csapatnak. A következő az európai kockázati tőke alapok és az európai szociális vállalkozások, vállalkozási alapokról szóló jelentés. Szirpa Petikainen a jelentéstevő, az A kompromisszummal kezdünk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 132-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 133-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 134-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 135-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 136-os mellette, ellene. Most Provence mellette vagy ellene szavazol? Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elég erős vagy, hogy túlélt. Akkor ellenőrizzük a 100 36-ost. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 137-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 12-es mellette, ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizzük, 12-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 44 B kompromisszumos mellette ellene elfogadtuk. 158-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 167-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 168-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 160-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. C. Kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. D. Kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 189-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 28-as visszavonták, 190 est nem. Erről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva, E kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 199-es mellette ellene tartózkodás elfog, elutasítva, 201-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2002-es szóbeli módosítóval a jelentés tevő részéről, ezt együtt szavazhatjuk meg, tehát akkor a 2002-es a szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, F kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 210-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. G kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 2.14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 42-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. 2.15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. En kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 232-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 233-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 234-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 235-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. I kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. J kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 253-as módosító, szóbeli módosítóval a jelentéstevő részéről, tehát a kettőről együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. K kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 260-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 261-es módos, szóbeli módosítóval együtt, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elkompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 268-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Sajnálom. Side a preambulum pontok. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 76-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 79-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 80-as mellette 80-as ellene ezt ellenőrizzük. The vote is opened. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 85-86-ost visszavonták illetve már erről szavaztunk, emmes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 94-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 96-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 97-es, igen, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 98-as mellette ellene tartózkodás elutas, elutasítottuk, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 99-es mellette, illetve ez okafogyottá válik, 100-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 101-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 102-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, elfogadtuk, 103-as mellette ellene a néppárt támogatta. Kezdjük előről, tehát a 130-as mellette ellene tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. 103-as, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, azt hittem, hogy elutasítottuk, 100 Ötös mellette ellene tartózkodás ugyanolyan többséggel elfogadtuk, 106-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, ó kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 114-es mellette ellene tartózkodás elutas, elfogadtuk, P kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a 123-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. R kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 126-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 127-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 128-as és a 9-es azonos, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A ö, ö, együtt szavaz a hivatkozásokról a 70-től 73-ig terjedő módosítók mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. És akkor most a bizottság javaslatáról a módosítottak szerint név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 44 szavazattal, egy ellenszavazattal és négy tartózkodás mellett gratulálunk a jelentéstevővel, és akkor ezzel úgy döntöttünk, hogy megkezdjük a tárgyalásokat a tanácssal. Ki támogatja, ellene tartózkodás, illetve elnézést, ezt elektronikusan kell megtenni, tehát a számokra is szükség van, úgyhogy ezért kérdeztem a szolgálatot, Minden esetre megnyitom a név szerinti szavazást, hogy megkezdjük-e a triológus tárgyalásokat. Mindenki szavazott. 44 szavazat szavazattal, négy ellenszavazattal megszavaztuk, tehát ez egy erőteljes felhatalmazás a tárgyaló csapatunk számára. Nézzük az utolsó szavazati témánkat. Az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységére szóló éves jelentés. Georgios Kircosz ennek a jelentéstevője. A kompromisszum. Ki van mellette? Ellene kitartózkodik, elfogadtuk. B kompromisszum, ki van mellette? Ellenem. Tartózkodók, elfogadtuk. 81-es módosító mellette, ellene. Tartózkodók, elutasítva. C kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 84-es módosító mellette, ellene. Tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk, hogy 84-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Everyone voted? Mindenki szavazott? Lezárom. A szavazást elutasítottuk. Egyes módosítóról nem kell szavazni, D kompromisszumról szavazunk mellette, ellene. Tartózkodók elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Amendment 105. 105-ös módosító mellette ellene tartózkodók ezt ellenőrizni fogjuk. A 105-ösről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Has everyone voted? The vote is closed. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 106-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 108 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Inta 18-as mellette, ellene, tartózkodók, én úgy láttam, hogy elutasítottuk, de nézzük meg. Az Inta 18-asról fogunk szavazni, megnyitom a szavazást. Everyone voted. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. De nem túl nagy a különbség. H kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Budget 2 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Budget 6 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Tron 13-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. I kompromisszum mellette. Ja, itt van egy szóbeli módosító is. Akkor a szóbeli módosítóról szavazunk először. Ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodik? ezt erről szavaznunk kell, tehát az i kompromisszum szóbeli módosítójáról fogunk szavazni most. Megnyitom a szavazást. Voted. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hát ez a demokrácia. Most az i kompromisszumból szavazunk szóbeli módosított formájában, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 123-as módosító következik, ki van mellette, ellene tartózkodók. Ezt is megnézzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 123-asról szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 124 mellette ellenem tartózkodók elfogadtuk. 141 mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ezt ellenőrizzük a biztonság kedvéért. 141-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Kicsi múlt, de utasítottuk. Tron 7-es következik mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. J kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. K kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. K a kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 260-as módosító mellette ellene tartózkodók megint egy alig búlik valamin, úgyhogy szavaznunk kell. A 260-asról elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazás, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egy szavazatom múlt. Yeah, that is not my problem. I asked two times, but... Én kétszer is megkérdeztem, hogy minden, hogy mindenki szavazott-e, mert láttam, hogy nem mindenki figyelt oda, de elutasítottuk. Kett, egyértelmű a szabály. 257, ki van mellette? Ellene. Kitartózkodik elutasítva, 293 mellette. Ellene. Tartózkodó elutasítva. Compromise KB is 2 plus an or KB kompromisszum, itt van egy szóbeli módosító, és ki van a szóbeli módosító mellett ellene ki van, tartózkodók, akkor a szóbeli módosítóról fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Is everyone voted? Mindenki szavazott? Szilvi is? Megvan Szilvi? Care on you. Because one is... Odafigyelek rád nagyon, mert még mindig hiányzik egy szavazat. Még mindig nem zártuk le a szavazást. Elfogadtuk. Ki támogatja magát a kompromisszumot szobai módosított formájában, tehát K B-ről van szó, mellette ellene elfogadtuk. 295-ös mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. 302 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 306 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 308 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Budget 3-as, 4-es, erről nem kell szavazni. Inta 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tran 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. L kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 155-ös módosító mellette ellene tartózkodók ezt is ellenőrizni fogjuk. Szavazunk a 155-esről, megnyitom a szavazást. Has everyone voted? The vote... Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elvonutasítva, elutasítottuk. Deve hatos mellette. Ellenet tartózkodók. Elfogadtuk. Hogy ha néhány szocialista még részt venne, akkor jobban látnám a helyzetet, de vehetes mellette. Köszönöm. Köszönöm, Pervas. Ellene tartózkodók elfogadtuk, de 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. M kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Inta 11-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. N kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 162-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 163-as módosító mellette ellene tartózkodók Itt a 12 mellette ellene tartózkodók Itt a 15 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jön az O kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 169-es módosító következik mellette, ellene tartózkodók elutasítva 178, mellette ellene tartózkodók elutasítva 179, mellette ellene tartózkodók elutasítva 184, mellette ellene tartózkodók elutasítva 202, mellette ellene tartózkodók elutasítva 204, mellette ellene tartózkodók elutasítva P kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tran 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tran 5 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 217-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg a 20-as bekezdésben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 218 mellette ellene tartózkodók elutasítva 219 mellette ellene tartózkodók elutasítva eredeti szöveg itt, az ötös abekezdésben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, R kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, S kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. T kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Deve 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 233-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 234 mellette ellene tartózkodók. Erről szavaznunk kell. A 234-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Has everyone voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva az eredeti szövegről kell szavaznunk, a hatos bekezdésről ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ú kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 239-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 242 mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 243 mellette, ellen, ellene tartózkodók, elutasítva. 249 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 252 mellette ellene tartózkodók. Ez nem világos, a 252-esről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 253 mellette ellene tartózkodók elutasítva 254 mellette ellene tartózkodók elutasítva 255 mellette ellene tartózkodók elutasítva mindig ugyanazok a többségek, csak hogy mondjam, 256 mellette ellene tartózkodók elutasítva 261 mellette ellene tartózkodók az ember lefárad, elutasítva 262 mellette ellene tartózkodók elutasítva 263 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Mindig ugyanaz volt, a többség, bízzanak bennem. Tran 3-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Tran 9 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Tran 10 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Tran 11 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Tran 12 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Inta 7 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 254 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Eredeti szöveg a hetes a mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. V kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 267-es 267-es 267-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 268 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Bacsit 7-es, 8-as, erre nem kell szavazni, Deve 1 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Deve 2 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, dupla V kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 271 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Deve 3-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Deve 5-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Deve 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Inta 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. X kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 274-es módosító mellette Pervans is támogatja, ugye? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 275-ös következik, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 279 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Deve 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Deve 11 mellette ellene. Te mellette vagy a burkád meg ellene, hát akkor szavazzunk. Deve 11-esről szavazunk, nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ugyanaz a többség. 20-19 volt az előbbi, igaz? De legközelebb egy másodperccel többet szeretnék. Nem én voltam, én nem, nyomok semmit, elutasítva, ugye? Jól láttam. Deve 15 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Inta 1 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Inta 2 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Inta 3 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Inta 5 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 280 mellette ellene tartózkodók erről is szavaznunk kell. 280-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, mindenki szavazott, elutasítva. Ugye? Kicsit több idő kell. Eredeti szöveg a 8-as albekezdése mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Y kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Z kompromisszum, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 300 nem, a Z a kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, 312, mellette ellene tartózkodók, elutasítva, Inta 8, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, Inta 9 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, Inta 13 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 30-as bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 314 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 316 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Jönnek a preambulum bekezdések, komprom, a, a kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, eredeti szöveg a B preambulum bekezdésben mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, a B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es módosító mellette, ellene tartózkodók el, elutasítottuk 25-ös mellette, ellene tartózkodók, most akkor e, ez tartózkodás van, vagy ellene? Jó, akkor ellenőrizzük, 25-ösről szavazunk, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodók elutasítva 27, mellette ellene tartózkodók elutasítva a C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, a D kompromisszum mellette ellene tartózkodók Igen, elfogadtuk. A E kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodók. Elutasítottuk 48-as mellette ellene tartózkodók. Ezt mindjárt ellenőrizzük, a 48-asról szavazunk, nyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadtuk. 49-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ugye? Van, van valami baj? Jó. Jó. Eredeti szöveg gépramló kezdésben Yeah, he's right. You didn't know. Please read your notes. Mindenki olvassa el a jegyzeteit. Köszönöm. AF, a H-ról. Ugye ezt próbáltam mondani. Tehát AF következik háframboló bekezdésről. Mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 54-es módosító mellette ellene tartózkodók, elutasítva 55 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, tran A mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tran B mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tran C mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hivatkozások egyes eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Kettes, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadt, hármas módosító mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. Hármas módosítóról szavazom, én nyitom a szavazást. Has everyone voted? The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezért kell róla szavaznunk, elutasítottuk. Eredeti szöveg, hármas, négyes hivatkozás egyben meg, mellett ellene tartózkodók elfogadt, négyes módosító mellette ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrzik el, elnézést, négyes módosítóról szavazunk, Megnyitom a szavazást. Ezért ajándék jár. Az nem igazi ajándék. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk végül. Úgyhogy ajándék jár, de ne Pablo frakció adja. 6-os, 7-es eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Hatos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Kilences hivatkozás és tízes egybe mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Jó, a 9-es következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tízes mellette ellene pervansis, támogatjam ellene tartózkodók elfogadtuk. Eredeti szöveg a 11, 12, 13-asnál mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es módosító mellette ellene. Hát ez, ez olyan szép, hogy ezt ellenőrizzük, el, elnézést. 11-es módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem volt annyira egyértelmű, így elsőre. Nézzük az utolsó, a legeslegutolsót. Pablo módosítója mellette. Azt hiszem, örülni fog, ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig miért szerinti szavazással a szövegről annak módosított formájában erről szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Vagy még nem? Elnézést, de ez a jegyzőkönyvben, ez kerül be a jegyzőkönyvbe, ha valaki azt szeretné, hogy szerepeljen a neve jegyzőkönyv, akkor most kell szavazni. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk, 37-en szavaztak mellette, heten ellenne volt két tartózkodunk. Gratulálunk Kircosz úrnak. Ez volt a szavazás vége, és kiváló kollégámnak adom meg alelnök asszony társamnak a elnöki posztot, Swinburne asszony. There's, there's been a terror... Nem tudom, tudja elnök úr, hogy a londoni parlamentől terror támadás volt. Nem tudom, tudja. Csak tájékoztásként mondom. Thank you, ladies and gentlemen, if we can restart the... Jó napot, hölgyeim és uraim! Kezdjük akkor újra, vagy folytassuk inkább az ülést. Nagy öröm nekem, hogy elnökölhetek, és Elke Königet ma már másodszor üdvözölhetem a szakbizottság körében, aki most az Egységes Szanálási Testület elnökeként szólal fel. Öröm, hogy itt van. Maraggel is meghallgattuk már a CCP Recovery Resolution képviseletében. Most azonban egyedül képviseli a testületét, nem egy panel részeként, mint reggel. König doktor 2011-ben először vendégünk ebben a minőségében. Tavaly decemberben volt itt tojára. Jelentős előrelépések történtek a testületnél. Szanálási tervezés, az emerelt végrehajtása és a tilák végrehajtása tekintetében, amelyekből mind hallani fogunk ma. Várjuk tehát hozzászólásait, kb. 10 percben. Kérem mindenki 5 perces kérdéseket tegyen meg fel, ne többet. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy öröm, hogy itt lehetek, és felszólaltok önök előtt. Nagyon szomorú nap ez Brüsszelben, Belgiumban és Európában de most hallom Londonban is egy szomorú nap a mai. Hát ezzel együtt kell élnünk. Ám most beszéljünk a mi témánkról. Megpróbáltam nem megismételni az ügynökség témájához kapcsolni a most mondandókat, bár kérdésekre válaszolok az irányokra is. Inkább visszatekintenék a válság óta, ami kb. 10 éve, kétszer hétben indult, nagyon sok minden változott meg. A felügyeletet megerősítették és adaptálták, tőkekövetelményeket megemelték, jelentősen több tőke van a banki ágazatban, van most, mint korábban a banki uni, bankuniót létrehozták, ami nagy előrelépés, és egy új szanálás, egy új szanálási rendszer jött létre, és most a a CCP tárgyában megvalósuló szanalási mechanizmust és herátus mechanizmust beszéljük most meg. Van még tennivaló, ám egy dolog mm, van, vannak örülhetünk, hogy a Európai Központi Bank tanulmányát nem írták ki, amely mondhatja, hogy a csúcs 26 Európai Bank képes lenne snowball lavina hatás nélkül túlölni azt, hogyha az egyikük súlyos nehézségbe ütközne. Mutatja ezt, hogy a pénzügyi válság óta azért sok minden történt, mely révén ütés állóbb lett a banki rendszer, és a bankok kevésbé vannak egymáshoz kötve ebben az dominó értelemben. Javult tehát a helyzet, ám nem mondhatjuk azt, hogy elvégeztük a feladatot. Jól tudjuk, hogy bizonyos örökölt hatások még vannak egyes tagállamokban és egyes intézményekben, és az új kerethez való igazodás bizonyos bankokban és piacokon fontos kihívást jelent. Azon az is fontos, hogy lehetőleg gyorsabban foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel olyan formában, amely nem veszélyezteti a bankunió teljes keretét, és nem kedőzi meg ezeket. Daniel újnak, mm, hagyom a témát, aki holnap beszél majd a felügyeleti munkáról, ezt a témát. Általában véve azt mondhatjuk, hogy nem csak jobban felkészültünk a banki kudarcokra, bukásokra, hanem bízvás mondhatjuk, hogy a legtöbb bank, bank ma Európában olyan állapotban van most, hogy az esetleges tönkre menetele vagy bukása nem veszélyeztetni a pénzügyi stabilitást. És, mint más üzletágban itt is, a megfelelő szalálási eljárásban rendezhetőek az ilyen esetek. Tehát a bank bukása nem a rendszer bukását jelenti, és a, a mi munkánk, a szanálás biztonsági hálója csak egyes esetekben lenne szükséges, nem minden esetben. Csak azon bankok esetében, amelyeknek nagy hatása van a piacokra. A szanolási eszközt csak akkor alkalmaznák, hogyha a közérdek megköveteli azt. Átugrom most azt a részt, amely arról szólna, hogy a fizetésképtelenségi jogszabályokra is figyelmet kell szentelnünk a szanaláson túl, hiszen ez a vélem másik oldala, és a közös letét garanciarendszerekre is figyelnünk kell. Inkább az MRL-ről beszélnék, hol tartunk ezzel kapcsolatban, azon bankok esetében, amelyek adott esetben szanálásra kerülhetnek. Az, hogy minimum kütőmokat határozunk meg a saját tőkére, a rövid MRL-re vonatkozóan, integráns része a szanálási testület szanálási tervezés munkájának. Az MRL a fő eszközünk ahhoz, hogy a fizetésképtelenséget kezelni tudjuk bankoknak. Az elmúlt év jó lépéseket hozott, az MRL tekintetében elkezdődött a tanulás határinak meghatározása, valamint irányítások születtek arra nézvést, hogyan lehet ezeket a akadályokat felszámolni, illetve iránymutatások születtek az MRL tekintetében is. 2016-ban a munkánk fő eredménye az MRL ügyében az volt, hogy egy meglehetősen résztes elemzést végeztünk egy kb. 70 bankot érintő mintában, és az eurozónában a bankok jelentős, de kezelhető hiányosságokat mutattak el az ellenőrzés alatt, vizsgálat alapján. Ezek a hiányosságok azonban semmi sem olyan magasak, mint egyes szakértők becsülték korábban. Pontosabban tehát, tehát 110 milliárd volt a minta, szerint 100 vagy 200, ahogy több, hogy számoljuk. A híres vagy hírhet 8%-os benchmark mérce vagy küszöb, csak, a, csak a bankok nagyon kicsi részénél lenne téma, mert ezekben az esetekben a delegált jogi aktusok alkalmazása már most is magasabb banki követelményeket jelent. Tehát nem kell nagyon, azért nagyon izgulni e, a, a e küszöb miatt. Ahogy már többször elmondtam az MRL-ben, a, a 8 a, a teljes kintlevőség 8%-a több a legnagyobb bankok esetében a bankunióban kerül követelményre, hogy, hogy felszámolhatóak legyenek adott esetben. Létfontosságú az MRL léte az adófizető szempontjából, meg a hitelezők, illetve a részvesek szempontjából is. Az MRL a csoporton belüli helye, minősége és más részletes kérdések a következő hónapban kell, hogy kiértékelésre kerüljenek. Nyilván nem lehet egyszerre meglépni ezt az egészet, hanem szakaszonként, ebben az évben és valószínűleg jövőben is róránk ez majd feladatokat. Minden mellett az MRL létrehozása is. Mindezeken túl vannak más területek is, amelyekkel dolgoznunk kell. Foglalkoznunk kell az a kritikus szolgáltatások operatív fenntartása ügyében a felszámolás után, aztán a bank likviditása kulcsfontosságú téma, amelyet mi önmagunkban nem tudunk feladatként vállalni, hanem ezt a központi bankkal együtt tehetjük. A pénzügyi piac infrastruktúrához való hozzáférés, tehát a ma reggel megtárgya a téma másik oldala, a piaci bizalom helyreállítása. Mindezen témákkal foglalkoznunk kell, nagyon realisták kell legyünk. 2017, mostani év arról szól majd, hogy hogyan tudjuk a felszámolási terveket operatívá tenni, hogy a felszámolatottság lépésről lépésre megvalósuljon. A több éves folyamat, mint mondottam, azt kell garantáljuk, hogy mindeközben jó irányban haladunk az elkövetkező évek távlataiban, távlatában. Még egy téma, amely fontos lehet az önök számára, parlamenti képviselők számára, a szanálási stratégia és tervek. Sok vita volt a, a több belépési pont, vagy egy, egy belépési pont tematikájában. Számomra az a fontos, hogy a szanálási tervek testre szabottak legyenek, nincs egy olyan terve mindenkire alkalmazható van, a gyakorlatban pedig az adott vállalatcsoport struktúrája, a helyi rendszer, a vonatkozó joghatóságban, a szanalási törvények kell, hogy értékesek kerüljenek, amikor a szanalási mechanizmust megtervezzük, beleértve az MRL figyelemvételét a csoporton belül is. És még egy dolog, amit nem tudok eléggé hangsúlyozni, hogy mindig a tagállammal együttműködve kell eljárnunk a banki unióban is, meg az EU egészében is, hogy ezek a stratégiák működjenek. Persze nincs diszkrimináció a nem banki uniós tagállamokkal szemben. Ez mindig nagyon fontos feltétel. Hadd említsem egy mondatban az egységes szanálási alapot, begyűjtöttük a 2016-os hozzájárulásokat, most aktívan dolgozunk a 17-es befizetéseken. Sok mindent kell még értékelni, figyelembe venni. A beruházás befektetési stratégiánk légrehajtásában. Most ez nem olyan sürgőtő, persze egy negatív kamatláb mellett, de mindenképpen a biztonsági háló a hitel ez közmegállapodásunkban 2017 elejére célozta ezt meg, most minden tagállammal van ilyen megállapodásunk. Végül néhány megjegyzés az Európai Bizottság azon javaslatát illetően, amely arról szól, hogyan lehet végrehajtani a tileket az európai keretekben. Általában nézve üdvözöljük ezt a javaslatot, de vannak bizonyos aggájaink vagy kérdőjelek is megfogalmazódnak a javaslattal kapcsolatban. Az első azzal a tényel kapcsolatos, hogy a bizottság azt javasolja, hogy egy, egy első pilléres, azaz kötelező MRL csak a 8 a GSIB 8 intézménynek, és a másik, a többi az összes, a többi a kettes pillérben lenne. Ez számunkra agályos lehet, vizsgáljuk, vizsgálódunk hogy nem volna ez szükség elkerülni negatív hatásokat. Aztán az alárendelés, ami a gészépek esetében kötelező, de valószínűleg ennél szélesebb körben is szükséges lesz a bankokra. És végül nem utolsó sorban, és itt majd be is fejezem, várva a kérdéseket. Nagyon fontos az, hogy a szanalásban érintett hatóságok rugalmassággal működhessenek, Szükség van a rugalmasságra ahhoz, hogy az MRL-eket testre szapassák, és rugalmasságra szükség ahhoz is, hogy megfelelően időzítsenek. Tehát minden olyan javaslat, amely csökkenteni a szanálási hatóságok élvezte rugalmasságot, aggályokat kell okozzon. Időm telik egy kicsit, úgyhogy még hadd tegyem azt hozzá a végén, hogy még sokat teendő, ám a banki ágazatokban is, meg nálunk is fel kell készülni a szanálás végrehajtására, ha szükséges az, persze nem vágyunk erre a feladatra. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. És akkor a kérdéseket eh, Dan Hubner eh, kezdi a néppárt nevében. A tilakkal és a mirrel kezdeném. Az eh, EBB legutolsó jelentése a talák megvalósítására vonatkozóan azt említi, hogy nem sikerült megfelelni a tőke követelményeknek, nem a tőke hiány miatt, hanem a MRL szempontjából szoba jöhető adósság vagy tartozások miatt, és a szankciók időszaka miatt. Tehát el kell dönteni, hogy itt a jogszabályi rendelkezéseket veszük-e figyelembe, illetve hogy mennyire leszünk rugalmasak. Ha megvizsgáljuk a módosítókat, a bizottság egy fél éves türelmi időt engedélyezett a rugalmasságra tekintettel, és tudom, hogy önöknek nem nagyon tetszik ez a megközelítés. Az ön véleménye szerint mi lenne a megfelelő megoldás, ahhoz, hogy a megfelelő szükséges rugalmasságot biztosítani lehessen, és hatékonyabb eredmények születhessenek. Tehát ez az első kérdésem, a második pedig egy administratív jellegű kérdés. Még <clears throat> nem írták alá a bizottsággal a megalapodás levelet, és itt az administratív költségeket is érinti ez az önök testületének adminisztratív költségeit, és itt még két ügy van függőben a bizottság előtt, nem tudom, hogy önök hogyan vélekednek erről a két adminisztratív kérdésnek a véglegesítéséről. Köszönöm szépen, és köszönöm a kérdést. Amikor én a rugalmasságot említettem, én inkább azt értettem ez alatt, hogy az emerelt kell testre szabni számszerűen X vagy Y, attól függően, hogy az adott csoport struktúrája mennyire összetett. És ami a türelmi időt illeti, nem igazán tetszik nekünk ez a hat hónapos fix időszak. Lehet, hogy egyes esetekben ez a fél év bőven elegendő, más esetekben esetleg a rossz irányba mutat, és esetleg nem lesz elegendő olyan tőke, amit bevonhatnának a részvényesi körbe. Tehát ez nem egy automatizmus, és teljesen egyértelműen kell látni, hogy elegendő időt kell biztosítani, hiszen nem mindenki tudja könnyen napokon belül feltölteni a tőkéjét. Tehát ez mindig az adott bank helyzetétől függ. Ami pedig a bizottsággal való kapcsolatunkat illeti, igen jól együttműködünk a bizottsággal, és nincs semmi jogi szükségessége, szüksége arra, hogy ezt a az elvi megállapodást megkössük. A az utolsó kérdés az administratív kiadásokat illetően egy kicsit kényes helyzetben vagyunk, ugyanis a bizottságnak kell még véglegesítenie a delegált jogi aktust, ami az administratív kiadásaink fedezésére vonatkozik a az ágazat részéről. Azok a bankok, az úgynevezett SSM bankok 2013 és 2014-ben, amelyek előre megfinanszírozták az administratív kiadásainkat, remélhetőleg, hogy jövő évre is biztosított lesz a finanszírozásunk. Köszönöm szépen, Permas Berez következik. Um, Madame König, je voudrais revenir Köszönöm szépen, König asszony. A non-performing loans témára szeretnék visszatérni, illetve az EBA elnökének állítására. Ez azt hiszem egy nagyon súlyos problémára mutat rá, a DNPL pipacon, piacon való részvétel, vagy ebbe való belenyúlás kérdése. Nos, a piacnak van egy nagyon komoly ereje. A kérdés az, hogy a, hogy a piaci szereplőket um, hogyan lehet kezelni. Ki lehet -e mondani egy-egy bankra, hogy rossz bank. Az, az Egyesült Királyság esetében a Nemzeti Bank pozitív, pozitív mérleget vont a DNPR-ről. Kérdezem, hogy a bizottság ilyen értelemben vizsgálódott-e már, vagy megvizsgálta ezt a javaslatot már, illetve általánosságban ki a felelős az ilyen esetekért a mi általunk felállított struktúrában? Az EVA elnöke ugye tett egy nyilatkozatot, de makro gazdasági szempontból, amíg túllép az önmandátumán, az EU-nak az lenne az érdeke, hogy ki tudjuk mondani, hogy egy bank rossz bank-e vagy sem, és ezeket a DNP elek, a DNP elektől megszabaduljunk. Elképzelhető, hogy van, akinek van makrogazdasági látásmódja erről, vajon önök kezdeményeznek-e párbeszédet ezekkel a személyekkel vagy szervekkel? Thank you for the question. Köszönöm szépen a kérdést. Ha őszinte akarok lenni azzal kapcsolatban, hogy az NPR-re vonatkozó témákkal igazából a központi bank foglalkozik, úgyhogy majd Danielnek tegye fel a kérdés holnap. A másik javaslatra viszont azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy az NPE egy olyan kérdés, ami ránk maradt, és erről ezzel foglalkozni kell. Személy szerint nekem kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy egy olyan javaslat, amely egybe foglalja ezeket a non-performing loanokat, ez támogatott lesz-e, mert a határon túli portfóliók esetére ez nem illik. Az EAB javaslatára vonatkozóan még folynak a szakmai egyeztetések. A reálgazdasági értékre kíváncsi, lennének kíváncsiak, ami nem piaci érték, azt hiszem, ez nem felel meg egy igazi értékesítésnek, így aztán a fizetési mérleget le lehet nullázni, ami pedig taktikai dimenziókat illeti, igaza van, európai keretre van szükség, jó lenne, hogyha kis bankokat támogatná valaki, hogy ők meg tudjanak küzdeni ezzel a problémával, de egy olyan rendszer lenne szükség, ahol is állami vagy közpénzek. Tehát az a baj, hogy látjuk, hogy hogy megy be a rendszerbe, hogy folynak be az állami vagy közpénzek, de nem látjuk, hogy hogy folynak ki. Tehát vannak fenntartásaim. Átláthatóságra van szükség a portfóliók esetében, és utána pedig egy keretet is ki kell alakítani, hogy a kisebb pénzintézményeket tudjuk támogatni. A Northern Rock-kal kapcsolatban semmit nem tudok mondani, mert részletében nem ismerem a, a helyzetet, ezt a tranzakciót. Ki a felelős? Először is a bank, a bankok, a banki felügyelet nem lép fel. Az EKB-nak a javaslatát, javaslattervezetét látták. Aztán mindannyiunk számára elgondolkodható ez, a bizottság számára is. Egy keretet kell létrehozni. Ami pedig a szanálási hatóságot illeti, a rossz bank elnevezés végül is helyet találhat magában a szannálásban, de ettől még nem, ez még nem megoldás. Jó lenne, hogyha nem szannálásra oldanák meg az ilyen típusú problémákat. Miguel Viegas következik a QR részéről. Nem, nincs itt, később fog visszajönni, majd visszatérünk rá. Ernest Urtasun. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. König asszony, köszönöm, hogy válaszol a kérdéseinkre. Örömmel hallom, hogy szeretne a, ö, ö, szeretne ragaszkodni a, a ö, kártérítési kérdésekhez. Nos, ami hogyha ö, ugyanazokat az arányokat alkalmazzuk ez a javaslattal kapcsolatban, mint, mint ö, ahogy azt javasoltam, akkor azt hiszem, annak veszényei vannak. Ön szerint nem kéne megemelni a bizottságnak a korlátját? Második kérdésem. Prudenciális értékelés a, a veszteség abszorpciós igényben. a kemény és a, szaba, és a puha szabályok kereszt, kettéválasztásáról van itt szó. Úgy tűnik, hogyha valaki ezt nem tartja be ezeket az iránymutatásokat, akkor annak nincs komolyabb következménye. Mi a helyzet valójában? Ön szerint milyen feltételek mellett lehet ignorálni ezeket a szabályokat, vagy milyen lépések követnék ezt? Válasz, hogy a tilekből európai jogszabály legyen, és hogy a, tiz, és a, a, a 80 és a 18%-ra koncentráljuk, ez egy minimum norma, és a Zenral keretben is van egy első pillér, az ugyanez a, ugyanez a sáv, ezzel még mindig nem érjük el a 8%-ot, de van egy második pillér, a szanálási hatóságnak kell erről döntenie a kockázat elemzés alapján. Ezért mondtam azt, hogy rugalmasságra van szükség. Minden attól függ, hogy a rendszerben mi a szerepe egy-egy intézménynek. Ez alapján tudjuk megmondani azt, hogy a kettes pillért aktiválni kell-e. Tehát a logika emögött az, hogyha egy nagyobb intézményről van szó, vagy az egyik legnagyobbról, akkor már az is nagyon fontos, hogy a hétfő reggeli napon megjön a szükséges tőke, hogy elinduljon a piac. Ez pedig ez azt jelenti, hogy amikor az felmerül a gyanúja, hogy az egyes számú tőkeigény eltűnt, akkor ezt meg kell duplázni, hogy legyen garancia. Mik pontosan a követelmények? a kettes pillér iránymutatásaival is lehet dolgozni, hogyha ezt szorosan, hogyha ezt alaposan ellenőrizzük, de hogyha a bank ezt nem tartja be, akkor egy hármas, akkor ez a hármas pillér alá fog tartozni. Így is lehet dolgozni, de ehhez szoros ellenőrzés kell. Köszönöm. Marco Vali teszi fel a következő kérdést. Grazie, grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A parlament kétszer is szavazott, itt vagyok, jelentkezem, tehát kétszer is szavazott a bankunióról, mennek az volt a célja, hogy az egységes pénzügyi, hogy egységesét tegye a pénzügyi hatóságot a harmadik szintű eszközök esetében. Nos, európai északi részén láthatjuk, hogy sok banknak akár 80%-os kitettsége is van ezen eszközök esetében, a hiteleszközök esetében e, alacsonyabb, délen, Dél-Európában viszont éppen az ellenkező arány látható, tehát hitel esetben e, nagyobb a részesedés, és a harmadik szintű eszközök esetében pedig alacsonyabb. Kérdésem arra irányul, hogy eh, mire koncentrálnak inkább, a hitelkonstrukcióra vagy nem. Szerintem ez egy nagyon komoly rendszer szintű probléma, mert eh, hogyha a bank egy, eh, árazza be ezeket az eszközöket, akkor elég nehéz ezt egy külső szemlélőnek is kiértékelni. Nyilván ez külön veszélyekkel jár a szalálási folyamat során, hogyha az első pillér nehézkesen működik a kiértékeléssel, akkor vajon mi, a, mi lesz a B-terv? Hogyan lehet, ezzel a problémá, hogyan lehet ezt a problémát megoldani? Úgy látnám, mint hogyha nem lenne meg a szükséges akarat ahhoz, hogy felülvizsgálják ezt a kérdést. Itt több 10 milliárd euróról van, kérem szó. Úgyhogy nagyon súlyos téma ez. Sajnos csak a hitel feltételeket nézzük, az összes többi mellett elmegy Európa, ezt kéne kijavítani. Köszönöm. Level three assets. Hármas szintű eszközök az a téma, amelyet a felügyelő hatóság, és ebben az SSM bizonyal közel figyelemmel kísér, hiszen ezek azok a e, hitelkockázatok, azok MPL kockázatok, és főleg a hatóság számára fontos, a, szám, a, a könyvelő számára, hogy csak azok az eszközök, amelyek hármas szinten vannak, legyenek ott, ott legyenek, és tudom ezt a múltból is, szakmai tapasztalatban ezzel, hogy visszaellenőrizzék a tényleges eladásokat, mikor lépnek ki az eszközök ebből a kategóriából, hogy mennyire jól illeszkednek a modellek. Ám a felügyeleti téma valóban figyelembe veendő, amikor szanálási tervezést végzünk, az átláthatóság és a felügyeleti adatok témájában, és itt ki kell lépítsük a megfelelő eh, párnázást, úgymond, mint az NPA portfólióknál, megvizsgálva mi a lehetőség szerinti kockázat, és mi lehet a tényleges érték. Ezeket mind-mind a szanáláskor figyelembe kell venni. Nincs mögött semmi csoda, de hát nehéz értékelni a, az eszközöket. Köszönöm, a következő Gunnar Hökmark kérdése. Köszönöm szépen. Bocsánat, Hökmark úr. Kicsit átugrottunk valakit, Váli úr visszatérhet még a kérdésével. Elnézést, de még egy percem volt, lenne egy kiegészítő kérdése. De nem értem, hogy ezt hogy fogják mégis kértékelni. Mi is történhet? Például egy kicsit meginnog a piac, ehhez, vagy ez azzal is járhat, hogy nagyon nagy mértékben csökken ezeknek a termékeknek, a, mm, az ért, enne, enne, ezeknek a termékeknek az értéke. Mondom, belső modellek alapján értékelik ezeket a termékeket a bankok. Szerintem mindenképpen most azonnal kéne koncentrálni ezekre a termékekre, és a non-performing Lón esetében is, persze szükség van egyfajta megoldásra, de először szerintem ezeket a harmadik szintű eszközöket kéne eh, rendbe rakni. Köszönöm. I think my answer was... Szem válaszom nyíltan az irányba mutatott, hogy a felügyelőhatóság témája ez. Hiszen a folyamatos ö, agályok alapján minden eszközt folyamatosan értékelnie kell a hatóságnak, és nincs kétség a felül, hogy a a hármas szintű eszközöket tekinti piaci kockázat szempontjából legfontosabbnak, az MPL pedig mintfajta hitelkockázati elemet. Mind a két témával foglalkozniuk kell, méghozzá nagy körültekintéssel. Köszönöm szépen, kicsit jobban figyelek majd az időre. Most jön már úr. Semmi baj. Legalább kicsit én is edzem magam az időhöz. Észrevettem, hogy amikor a Télak és Emerald tervezésről beszélt, azt mond, arra is utalt, hogy megfelelő háttérre van szükség. Rendkívül fontos ez. Persze. De az IBRD e alapgondolata az, hogy hogy a, a, a banktőke bevonják a részvényesítőkét. Azt is tudni kell ilyenkor persze, hogy kockázat jelent ez, és nincs feltétel, nincs jó tudjuk, hogy adóság leírás alá lehet venni bizonyos tőkerészeket, másokat meg nem lehet adóság leírás alá venni. Mert ha nem így tennénk, nem vennénk különbségeket, akkor, akkor az IBRD e ö, létokát kérdőjeleznénk meg a piacon. És erre visszatérnék azért is, mert azt szeretném kérni, mutassa be nekünk, hogyan tudunk fellépni abban a felülvizsgálatban, amelyet most folytatunk, hogy ne keltsük azt a hatást, hogy a tőke egy része adósságlérat, és a vehető más meg nem, hogy ezt jobban tisztázzuk. A második kérdésem, megvilágítaná azt, hogy az IBRD ön szerint hogyan lehetne megtervezni ma a tapasztalatok alapján? Tudná nekünk bizonyos reflexiókat adni? Mert hogy előttünk áll az IBRD-re vonatkozó munka, a TILAK és az MRL vonatkozásában. Köszönöm. Úgy gondolom, teljesen igaza van, hogy az egyik az egyik legszörnyűbb félreértés az, hogy csak bizonyos eszközök kerülnek adósságleírás alá, mások nem. Én mindig elismétlem újra és újra, hogy van egy hitelező hierarha, először az eszközök kapnak prioritást, olyan junior kötvények jönnek másodszorban, de az, az a senior bond sem kockázatmentes. Sosem volt olyan, sosem, hogy egy banki kötvény kockázatmentes lett volna. És azt is világosan meg kell mondani, hogy a banki kötvények nem az szerint kerülnek különletes, hogy ki ennek a kezében van az eszköz, hanem a hitelező hierarchiában osztályozzák az eszközöket. Amire viszont szükség van, és, és az Európai Bizottság javaslata itt jó irányba megy, hogy azt kell megnézzük, hogy ugyanazon hitelező osztályban vannak senior bondok is, ám vannak olyan hitelezők, akik pusztán gyakorlatilagoknál fogva nem akarják bevonni őket a saját tőke vagy tőkésítésbe. Úgyhogy az a lényeg, hogy egy jobb, átláthatóbb, hitelező hierarchia legyen, legyen akár a harmadik osztály bevezetésével, ugye egy senior unpreferred hitel osztályozással, vagy más módon világosát téve a hitelező hierarchia miben létét, ez a legfontosabb, hogy a piac ezt tudja, és be tudja árazni. Az IBRD-vel kapcsolatos témát, illetően őszintén szólva a, az alárendelés szabályára feltétlenül szükség van. A tényleg egy olyan téma, ahol nemzetközi ígéreteket kell teljesítenünk, és végül nem utolsó sorban van, több szükség van arra, nem feltétlenül az IBRD keretei között, hanem inkább máshol, hogy az egyéni nemzeti ö, szanálási vagy felszámolási törvények hiányosságait kezeljük, ezeket orvosolják, erre szükség van. Ezeket mind-mind kezelni kell, vagy akár lehetnénk elég bátrak ahhoz is, hogy konkrét fizetésképességi szabályokat vezessünk be európai javaslatként az egész banki ágazatra. Ez talán nem olyan könnyen megragadható megoldás, de mindenképpen könnyebb elérhető, mint egy teljesen európai szanálási törvény bevezetésének lehetősége. Yes, thank you very much. Uh, thank you. Köszönöm szépen. Az első kérdésem Gunnar kérésére épül, ami a Bélin, tehát a saját tőkébe bevonást illeti, ami nagybankok esetében lehetséges. Itt ilyen elővigyázatossági feltőkésítésről van szó, és ezt én többek között meg is értem, amikor arról vitatkozunk, hogy egy rossz bankot hozzunk létre, hogy súlyosabb formában, nehogy súlyosabb formában történjen a kötelezettségek tőkébe vonása. És csak nagyon ritka esetekben válna tényleg tőkévé az így bevont kötelezettség. És ez kapcsolódik ahhoz, amit ön is említett, a több pontos belépés, vagy egy pontos belépés szanálással kapcsolatban. A bizottság javaslata szerint harmadik országok beli bankok esetében lenne ez lehetség. Ha az USA ezt teszi, akkor nem kellene búcsút mondanunk az egypontos belépési szanálásnak, és a több pontos irányába kellene inkább ellépnünk. Eddig nagyon sok újra tőkésítésre, vagy feltökésítésre nem nagyon került sor, de ez az EBRD-re tartozó kérdés, ami ennek előfeltételeit illeti. Minden esetre egyetértek. Itt minél közelebb kerülünk egy témához, annál inkább többen azt mondják, hogy ha ez így lenne, akkor az káros lenne. A szanálás nem újraélesztés, itt a tulajdoni jogokról is szó van. Nem értek egyet azzal, hogy itt most csak a saját tőkéről van szó. Ez mindig is az állami támogatások keretében junior adósság volt, és egyetértek Gunnarral abban, hogy minden kötelezettség bevonható a tőkébe, de azt világosan kell látni, hogy egyes esetekben van egy legacy kérdés is. A MIFID értelmében bizonyos eszközök nem minősülnek alkalmasnak, vagy alkalmas befektetésnek. Ami az SPI és az MPI kérdését illeti, a köztes holding társaság egy jó lépés a pusztán szervezeti és átláthatósági szempontok vagy okok miatt. Ugyanis több jogi személy az euró övezetben lehet, hogy túl kicsik ahhoz, hogy egy egységes felügyelet alá tartozzanak, tehát itt több felügyeleti és szanálási szervezet léphet be a képbe. Tehát a javaslat egy sokkal átláthatóbb megoldást jelent a felügyelet szempontjából, illetve a szanálás szempontjából, tehát a EKB szempontjából ez mindenféleképpen indokolt mint felügyeleti szerv. És ami az egy pontos belépést illeti, helytálló, amit elmondott, de nincs egy százszázalékosan tiszta egy pontos belépés, vagy százszázalékosan tiszta több pontos belépés. Lehetnek köztes holdingok, tehát a több pontos vagy egy pontos stratégia adott esetben reálisabb lehet. Ez mindig a belső tervezéstől függ. Lehetnek olyan szanálási szervezetek, amelyeknek leányvállalatai is vannak, tehát végül is a gyakorlatban vegyes formában jelentkezik mindez. Ezt a Delana Köszönöm, König asszony, hogy megjelent a bizottság előtt. Két kérdésem van. Az egyik a tilekkel kapcsolatos, és én érdeklődve hallgattam a bizottsági javaslattal kapcsolatos agályait a G szép és a többi bank közötti különbséget illetően. Úgy gondolja -e, hogy egy külön védelmi szintet kellene biztosítani a GSE-bek számára a többi bankhoz képest. A Monte di Paschi például nem gészib, de bizonyos forgatókönyv értelmében komoly stresszt jelenthet a bankszektor egészére nézve tehát konkrétan mik az agályai ezzel kapcsolatosan. Másodszorban az EDIS, ezzel kapcsolatosan az árnyék jelentéstevőkkel már dolgozunk, együtt dolgozunk, vagy együttműködünk, és egyes országokban működik egy olyan rendszer, ami nem ekvivalens, nem felel meg az EDIS-nek. Harmadik országok pénzügyi intézményei akkor a nemzeti GDIS-hez e, kellene, hogy csatlakozzanak. Nem tudom, hogy ezzel a megközelítéssel egyetért-e, és hogy bizonyos munkát az önök részéről is feltételez, hogy az ekvivalenciát itt leellenőrizzék. Lehet, hogy ez nem túl örömteli az ön számára jó lenne, hogyha egy első reakciót hallhatnánk öntől ez ügyben. Kezdeném az elsővel. A bizottság a télek timesheet-et megvalósította. Ennek célja a GSIPS, de talán az összes tagállamban látható az, hogy a GSIPS és az bankok következő rétege rendszer szempontjából legalább olyan fontos. Németországban, hogy most a Deutsche Bankról vagy a Commerzbankról van szó, rendszer szinten mindegyik nagyon fontos az ország számára, és az, hogyha az első pill pillér csak a gészipekre vonatkozik, akkor nehezen lehet azt elérni, hogy ugyanezt az eredményt érjük el, csupán a kettes pillére támaszkodva. Persze felmerül a kérdés, hogy a belső piac szempontjából, tehát a tagállam piaca szempontjából szignifikáns intézményekre kellett vonatkoztatni azt, vagy sem, de az világos, hogy erre nincs első pillér. Ez nem jelenti azt, hogy az EMRA feltételei gyengébbek. Nehéz. Kemény dió tehát, de hogy a dészipekre legyen egy első pillér, ami kötelező, az még nyitott kérdés. Ennyit az első témára. A második téma. Egyértelmű, hogy itt tagályok merülnek fel, a bankunióban is megtörtént ez, és Európán belül is. Számos esetet láthatunk, ahol is a különböző intézmények elágaznak, és több tagállamban működnek, és ez nyomást gyakorol a betéti garancia rendszer, betét bizt, garancia rendszerre, ott, ahol azokban a tagállamokban, ahol jelen van az intézmény, főleg ez, a, ez akkor igaz, hogyha az a szóban forgó betéti garancia rendszer gyengébb, és ne feledjük, hogy ugyanilyen műveleteket hajthatnak végre az összes többi tagállamban. Ezt a témát kéne valahogyan megoldani. Hogyan lehet ezt elérni, hogy ekvivalensek legyenek? Tudom, hogy az ekvivalens szó milyen rengeteg problémával jár, de hogyha ön szívesen elgondolkodik ezen, az már remek. Köszönöm, Königasszony. A listán végére értünk. Azt hiszem többen már nincsenek is itt a teremben. Spontán hozzászólások egy esetleg. Jó, Mr. Zani. That's fine in that case. Jó. Pervans következik. Köszönöm szépen. Köszönöm a tájékoztatást. Én visszatérnék valamire, amit délelőtt mondott. a közvetítési esetekről volt akkor szó. Kérdésem, hogyha megismert egy ilyen esetet, akkor erről milyen tapasztalatokat szerzett, mit lehetett ebből tanulni? Abban az esetben, hogy, jött, hogy lett meg mégis az a többség, amit a kollégiumon elég nehéz elérni? Vajon meg kell -e változtatni valamit a szabályokon, hogy azokat lehessen is alkalmazni. A második kérdése. Eszter de Lange utalt az Edris kérdésre. Úgy tűnik, hogy a tanácsban elkezdődött már a tárgyalás. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban tud-e még valamilyen plusz információval szolgálni? Uh, can I, uh, Először a mediáció közvetítés kérdése. Az erre vonatkozó feltételek, és arról elfeledkeztem, hogy az eszmában kicsit mások a feltételek, tehát a szanálási kollégium esetében, hogyha az egyik hatóság nem tudja elfogadni a szanálási tervet, és úgy gondolja, hogy valami hiányzik, akkor az EBA-t felkérhetik a közvetítésre. Ez azt jelenti, hogy nem túlságosan magas a küszöb, tehát nem kell egy szuper többséget elérni ehhez. És amikor ma reggel erre utaltam, ezt két oknál fogva tettem. Ha megnézzük az érintett feleket, kinek érdeke az, hogy a CCP szanálás és, és helyreállítás működjön, akkor nem igazán van alternatíva, mindenkinek egyet kell érteni, egy jó mechanizmus kell, hogyha nem értenek egyet a felek, akkor pedig mediációra van szükség. Ez azt jelenti, hogy a küszöböt egy kicsit alacsonyabban kell megszabni, mint a jelenlegi. Steven Major beszélt is erről ma reggel. A másik témája, Delange asszony valószínűleg egyetért azzal, hogy az EDIS lassan behalad. Ami pedig a backstopot illeti, ezt csak most kezdtük. A tanács foglalkozik ezzel. A backstop technikai feltételeivel, de ez biztos eltart egy ideig. És nagyon fontos az, hogy egy, hogy leszögezzük azt, hogy mindenkinek a célja az, hogy a backstop megvalósuljon, de nem hinném, hogy a máltai elnökség alatt ez megvalósul. Valószínűleg az észt elnökség alatt sem lesz itt megoldás, de azért legyünk optimisták. You have kiegészítő kérdés? Igen. az lett volna igazán a kérdésem, hogy önöknek mi a tapasztalata? Tehát az egyik, hogy hogyan, mi váltja ki, hogyan kezdődhet el a közvetítés, hogyha ezt már látta működésben, akkor mit tanult ebből, mire jutott ebből? Tehát önöknél ez hogy működött? Ezt szeretném tudni. I think in our case it was a mediation. Az esetünkben ez az EBA-nál történt a maghatóságnál. Az egyik tagállamnak komoly agályai voltak, hogy a leányvállalat védelmének, védelme, védelmét nem megfelelően tükrözték a mechanizmusban. Ez emiatt a tárgyalás megakadt, de azt a tanulságot le lehet ebből vonni, hogy tudnunk kell az, hogy a, a belső télek, vagy az EMRA mennyire fontos Európán belül, és az is nagyon fontos, hogy ha egy elméletet kidolgozunk, vagy egy koncepciót kidolgozunk, az de a gyakorlatban is működőképes legyen. Ennyi tudok erről általánosságban. A lista végére értem, úgyhogy a spontán hozzászólások következnek. Kíván-e valaki szólni? Gigold kolléga. Üdvözlöm, Königasszony. És az angol nyelvű vendégek kedvéért inkább angolra váltok. Egy kérdésem lenne, természetesen ez meglehetősen aktuális. Óriási vita van és a piacon is láthatók jelei, hogy több bank, amely bajba jutottnak tűnik a piacon, és amelyeket közvetlenül az SSM felügyel. Egyre több emberben felmerül a kételj, hogy az EKB nem lépi-e túl a szabályozói hatáskörét, és nem minősíti a nagy MPL problémával küzdő bankokat bajba jutottnak, vagy a baj felé közelítő bankoknak. Önök eh, nem indíthatnának-e ilyen eljárást, és eh, elkerülhetne, e, így előkerülhető lenne, hogy a szabályozó e, nem végzi el a dolgát, Ugye voltak példák a múltban is. Tehát én azt kérném, hogy vizsgáljának meg néhány bankot alaposabban, amelyeket közvetlenül az LKB felügyel, és esetleg fontosan vehetnék, hogy a szanálást önök kezdeményezzék. Mit vitattak meg ezügyben az igazgató tanácson belül, és mennyiben készek arra, hogy a nagy MPL problémával küzdő bankok a kudarc szélén állnak. Azon gondolkoztam, már mikor jön ez a kérdés végre, hát megjött. Teljesen világos, így kettős indítás van, és ugyanakkor az is tény, hogy vizsgáljuk az összes, minden egyes bankot, kiváltképp azokat, amelyeket mondjuk úgy mondom, kicsit veszélyesebb vizeken hajóznak, és ezeket közelről figyelembe kísérjük. Na, ugye AKB is. Jelenleg olyan helyzetben vagyunk, hogy nekünk kell eldönteni, hogy vajon egy bank súlyos kihívásokkal néznek -e szembe, de mégsem várható, nem várható, hogy, hogy tönkre mennek. Ezt ugye folyamatosan kell értékelni, ám ragaszkodnék az az érvhez, hogy ez elsősorban és főkép a felügyelő hatóság feladata, annál is inkább, mert ők frissebb információ is rendelkeznek. Mi vagyunk a második vonal, mi is néz, vizsgáljuk a bankokat, és ha szükség van, indítjuk a likely to fail mechanizmust. Visszajöhetek még egy kérdéssel? Már részleiben tanulmányozta? A bankok, több bankot erről? Vagy bekértek-e már pótlólagos információt is, hogy megvizsgálják, hogy a döntés, egyes döntések vagy döntések hiányai az LKB körében helytállóak e az önök értékelése szerint? Én soha nem kommentálom ezeket a helyzeteket, de volt olyan helyzet, amelyet bizony közelről figyeltünk. Ez oknál fogva. Utókérdés? Meghatározná, hány esete van ilyen szinten jelenleg, amit így vizsgálnál? Nem, mert akkor ön összeveti a saját listájával, elkezdünk számolgatni. Mint mondott, nem csak egy-két esetről van szó, többről. Ennyit tudok mondani. Köszönöm, dr. König és bár csak néhány másodperc van szóval még, nem adom meg a szót önnek, a kérdezőnek. Szeretném lejegyezni, hogy együtt érzünk a ma délutáni áldozatok családjaival és szeretteivel. Erről is a támadás történt Londonban, a Westminsteri parlament előtt. Legalább két halottja van, és több súlyos sebesültje az incidensnek. Meg kell köszönjük a biztonsági szervetnek azonnal felléptek, és egy és különösen azt a halálosan sérült a rendőr előtt kell tisztelednünk, aki a szolgálatát tételek közben többiek védelmében halt meg. Most pedig bejelentem az ülés végét, holnap az eszemben folytatjuk a témát.